So, colleagues, we are about to start the meeting. And uh, it seems that we have... Úgy tűnik, hogy minden nyelvre van fordítás, finn, gélik, máltai és horvát kivételével. Holnap pedig a holnapi ülésünk Ön pedig, ha jól látom, minden nyelv rendelkezésünkre áll majd. Kezdem az elnök közleményeivel. Egy fogadást tartunk a meghallgatás után, holnap. A résztvevőket 12.30-ra az ülésünk után hívjuk meg az Európai Ifjúsági Esemény, a European Youth event eh, keretében eh, tartjuk meg ezt a, ezt a fogadást, ahol a fiatalokkal informális keretben találkozhatnak az európai parlamenti képviselők. Aztán még a látogatókról néhány szót. Itt ülésezünk holnap is. 210 <clears throat> hely van ebben az ülésteremben. Hát normális esetben ez elegendő, Holnap azonban sok látogatóra számítunk, tehát hogyha valaki nagyobb látogatócsoportot hívott meg, akkor számoljon ezzel, mert mintegy száz fiatalt várunk Strasbourgból és Rigából, akik a keddi meghallgatáson vesznek részt, 11.30 és 12.30 körül lesz ez a meghallgatás. És a DJ Communication szervezi ezt a rendezvényt. Ezen felül Krisztenzen kollégám jeleztem, hogy 42 személyt hívott meg a Dán szakszervezetek részéről, akik 10.30 és 11.30 között lesznek, hisz persze nekik is próbálunk helyet biztosítani. Harmadsorban Emilien Pádó 56 román állampolgárt hívott meg, fiatal politikusok, újságírók Romániából. Egy szóval holnap lehet, hogy itt eh, komoly harc lesz az ülésekért, ezúttal nem a parlamenti mandátumokért, hanem csupán a látogatói székekért. A növekedési csúcsra október 19-én került sor a szakbizottságunk elnöke is jelen volt itt megfigyelőként, ez egy bevett gyakorlat. Ezen találkozó fő témája az volt, választ keresünk az európai közös kihívásokra, a növekedés és a foglalkoztatás teremtés kérdésére. Az európai szemeszter, az új skills, a new skills agenda és a menekültek kérdéséről volt szó, és gondolom, amikor elnökünk jön, holnap nem jön, de akkor legközelebb majd beszámol nekünk erről a csúcsról. Ezzel a mm, augusztus 31. szeptember 1-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása, amit harmadik napi rendi pontra térünk rá. Van-e bárkinek észrevétele ezzel kapcsolatban? Okay, so we can agree on that. So, that brings us to the hearing. Ezzel már is a negyedik napi rendi pontra térünk rá, meghallgatás, az új generáció munkahelyeire vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági szempontok. Itt arról lesz szó, hogy a technológiai és más fejlemények hol milyen új egészségügyi kihívásokat jelentenek, és milyen válaszokat kell erre adni. Figyelembe véve, hogy rövid idő áll rendelkezésünkre, nem akarok hosszú bevezetést tartani, csak üdvözlöm az öt szakértőnket, akik eljöttek ma, és kérem őket, hogy a 8 perces felszólalási idejüket tartsák be, Nagyszerű előadóink vannak általában, és minden bizonyal most is, de kérem őket most is, és mindig is, hogy 8 percbe korlátozzák a felszólalási idejüket. Külön köszönettel tartozom Rolf Gieringnek, az építő és faipari munkások szövetsége részéről, aki Heinz Fricsét helyettesíti. És meg is adom az első felszólalnak, Urzula Hufsnak, a Hertfordshire Egyetem képviselőinek a szót tessék parancsoljon. Jó napot kívánok, hogy meghívtak. Köszönöm, hogy itt lehetek. A kutatás, amelyet az elmúlt években végeztem, az Európai Foglalkoztatási Munkahelyi Biztonsági Ügynökség finanszíroztam, illetve a Júni Európa és a FEPS. Ezek a projektek voltak éppen a crowd working kérdésével foglalkoztak, tehát az online platformok által szervezett munkaszervezés kérdéséről. Jelzem egyébként, ez nem egy eh, egyedi jelenség, mi több azt mondhatjuk, hogy ez a foglalkoztatási forma az új foglalkoztatási gyakorlatok új formáját jelenti meg, <clears throat> jeleníti meg. Készítettünk öt európai országban, az Egyesült Királyság, Németország, Holland és Védország és Ausztria, ezek az országok egy tanulmányt. És ennek eredményeképpen betekintést kaptunk arra, hogy a munkában élők mintegy 5%-a már online platformokon dolgozik legalább hetente egyszer. De azt is tudjuk, hogy sok munka, amelyet elvégeznek, más ágazatokra is vonatkozik. Vizsgáljuk például meg azokat a munkákat, akiket just in time alapon hívnak be a munkára online appokkal, alkalmazásokkal. A crowd workerek 78%-a kell, hogy használja ezeket az applikációkat, telefonos alkalmazásokat. Hogyha megnézzük, hány embernek kell otthon csekkolni az e-mailjeit? 90%-a kradvereknek, és az általános munkavállalók 50%-a is folyamatosan ellenőrzi megbízásokat keresve az e-mailjét. Aztán 75% a munkavállalóknak, a crowdworkereknek be kell, hogy logoljon egy oldalra, de a normál, úgymond normál munkavállalók 15%-a is. Egyszerűen szóval a just in time, éppen időben való munkavégzés nagyon fontos szerepet játszik. Lássuk most az egészségügyi kérdéseket. Azt hiszem, hogy érdemes két külön kategóriába osztani a munkavállalókat. Vannak azok a munkavállalók, akik, akik online dolgoznak, és online menedzselik őket, mondjuk az Amazon Mechanic vagy e platformokat említeném. És ezek a munkavállalók egy globális munkaerőpiacon dolgoznak. Indiában, Latin Amerikában dolgozó emberekkel versengenek, hiszen távmunkát végeznek a számítógépen. Az egészségügyi kérdések, amelyek ezzel a munkavégzéssel függenek össze, bonyolultak. Az ismert egészségügyi kérdések eh, vonatkoznak erre. Azok a szabályok és aggályok, amelyek a számítógépes munkára vonatkoznak gyakran nem ergonomikus ehm, keyboarddal rendelkeznek az emberek, nem megfelelő képernyő, vagy esetleg közösségi munkahelyen végzik a munkát, egyszerűen szóval egy sor eh, munkaügyi probléma merülhet fel. A másik munkavállalói csoport az, akik offline dolgoznak bár, bár munkájukat a online irányítják. Taxisok, teherautósofőrök, furgon sofőrök. És egyre több olyan munkavállaló van, aki régen lehet, hogy az informális gazdaságban dolgozott, mondjuk háztartási munkát végzett, takarított, kisebb asztalos munkákat végeztek különböző építő munkákat vállaltak. Ezen munkák kapcsán ki kell emelni, hogy ezek a létező legnehezebb munkák közé tartoznak, és ezeket most online platformok által szervezett, szervezik meg ezeket a munka, ezt a munkavégzést. Villanyszerelők, ácsok, bádogosak, tetőfedők komoly veszélynek vannak kitéve, és persze egy sor szabályozás vonatkozik rájuk. Van tehát egy sor szabályozói kérdés, amely ilyet itt eh, fel kell sorolnunk. A legfontosabbakat ki szeretném emelni. Először is, milyen felelősséggel bírnak az online munkaszervező platformok, és milyen jogi státussal rendelkeznek, senki nem tudja. Ezek, munka, ezek hirdető ügynökségek, szolgáltató ügynökségek, technológiai cégek. Milyen kategóriába esnek? Vagy elszámoló platformok csupán? Senki nem tudja. És ilyen módon nem tudjuk, hogy melyik rendelet, melyik jogi normaszöveg vonatkozik a munkájukra. Nagyon fontos tehát az ő felelősségük meghatározása. Másodszorban. felmerül a kérdés, hogy melyik jogrendbe tartoznak, hiszen ezek globálisan működő platformok. A platform lokációja, helyszíne, vagy az ügyfél helyszíne, esetleg a munkavállaló országa, mely ország jogszabályát kell alkalmazni ez ilyen, akkor, amikor ilyen globális cég szolgáltatást nyújt. Ez is egy tisztázandó kérdés. A harmadik nagyon fontos szabályozói kérdéscsoport pedig arra vonatkozik, hogy kit tekinthető munkáltatónak. Mi a munkavállalók jogi státusa? Alkalmazottak? Hogyha alkalmazottak, akkor az ügyfél alkalmazza őket, vagy pedig a platform maga. A foglalkoztatási jogra vonatkozó kérdések egy sor további speciális jogszabály alkalmazásának kérdését vetik fel, éppen ezért nagyon fontos tisztázni a kérdéseket. Az Egyesült Királyságban éppen múlt héten hozott egy, a bíróság egy ítéletet, hogy a teherautó sofőröket ugyanolyan, még hogyha ilyen platformok közvetítik őket, ugyanezeket szabályok vonatkozanak rájuk, mint a hagyományosan alkalmazottakra. Ez egy hat, megfelelő lépés az irányba, hogy mindenkire azonos munkavállalói szabályok vonatkozzanak. Attól félek, hogy kezd lejárni az idő, pedig a stopperem, két csak folytassa, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy egy-két konkrét kérdésre választ kell adni. Egyrészt ki felel a biztosításért? Ez egy igazi kérdés. Aztán ki felel a felelősségi kérdésekért? és mely testület az, mely testület az, amely az ellenőrzésért felel. Hogyha például valaki munkahelyi balesetet szenved, akkor munkahelyi biztonsági kérdés merült fel, munkavállalói biztonsági kérdés, vagy pedig közegészségügyi kérdés ez. Bármelyikre igen lehet a válasz, de nemzeti szinten el kell dönteni, hogy kire vonatkozik a szabályozás. Na, a stopperre most bepityegett, úgyhogy be is fejezem. Köszönöm a figyelmüket. Azért ennyire nem vagyunk kemények, hogyha még valamit mondani akar, tegye meg a mondandóját. Nem, nem elmondtam mindent, köszönöm. Köszönjük szépen, professzor asszony. Most pedig Rolf Gieringnek adom meg a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni, hogy meghívtak és általában nem probléma, hogyha csak rövid határidővel hívnak meg valakit. Van egy-két szlájdom angolul, de bevezetőmet németül szeretném megtartani. Az első fólia mit mutat? Azt, hogy ugyanaz a gazdasági tevékenység a két kép között csak 60 év telt el időközben. Egy-két csapdára vagy hibára szeretnék rámutatni, Tehát egy-két csapda helyzetet szeretnék felmutatni. Ez egy emberek nélküli gyárnak tűnik, de hát persze emberek dolgoznak ki, csak nincsenek a képen, hiszen val egyrészt a technológiát meg kell tervezni, be kell építeni, az emberek inkább azonban most már, hogy működik a technológia, háttérben vannak. Megváltozott a munka fajtája, minősége. Másodszorban persze a régi munka sem tűnt el teljesen, hanem azok a problémák, amelyekkel a jövőben szembenézünk, az ember-robot interfész problémára utalok, nem teljesen új kérdés, hiszen az ember-gép interfész kérdése problémája több mint száz évre tekint vissza, csak a forma változott meg másodszorban. Hangsúlyozni szeretném, hogy éppen a tudomány területén gyakran idealizálunk bizonyos állapotokat, feltételeket. Az ipar megvizsgálva, például a Freudi kor, a Fordi korról, vagy a post Fordi, nem Freudi, Fordi korról is beszélünk. A munkavédelem területén mindig figyelembe kell venni, hogy A mindenkori paradigmának vannak kivételei is, például az ipari korszakban is van hagyományos kézi munka, amelyet végeznek. Remélem mindenki olvasni tudja a fóliámat, két számot szeretnék itt kiemelni. Ez a kiinduló pont. Egyrészt a halálos munkahelyi balesetek Európában. Az Eurostat 3500 ilyen munkahely halálos balesetről beszél. Ezen szemben 160 ezer olyan haláleset áll, amely munkahelyi ö, okra visszavezethető halálesetre vezethető vissza. Komoly diskrepancia tátong itt, tehát a figyelmünk területén ha mondhatom így, hogy diskrepancia tátunk figyelmünk területén, hiszen egyrészt a baleset védelemre nagyon koncentrálunk, de látjuk mennyivel hatalmasabb számmal jelennek meg a munkahelyi okra visszavezethető halálesetek, és éppen ezért erre a jelenségre is figyelni kell. A hosszú távú trendben a balesetről sokkal inkább a munkahelyi veszélyeztetés kérdésére kell koncentrálnunk, a krónikus betegségekre például, főleg a szív- és érrendszeri és az idegrendszeri megbetegedésekre gondolunk. A munkaügyi orvosok arról beszélnek, hogy az idegrendszer sokkal jobban vevő munkákra kezdünk átállni a munka világában, elhagyva a kemény fizikai munkát. Számunkra három fő terület jelenik meg, amelyel foglalkozni kell. A munkakörnyezet az új munkahelyek területén új szerepet fog játszani. Ide tartoznak a fizikai feltételek, a hő, a zaj, a fény, azután az ergonómiai kérdések, ez a második fő terület, tehát az anyag, a szoftver és a gépek ergonomiája, a harmadik terület pedig a cancer, tehát a rák, mint probléma. Mely kérdésekről nem szabad megfeledkeznünk? Egyrészt a munka szervezése, a munka idő megszervezése, amely például a különösen egyedül otthon dolgozók számára komoly veszélyekkel jár hiszen látszólag szabad idejük van, de valójában mindig dolgozhatnak. Másrészt az új szakértelmek, az új készségek, képességek, kompetenciák kérdésé is ide tartozik. Azután az ember-gép közötti interakció kérdése, valamint az anyagok és a szerkezetek használata. Például a logisztika területén és más területen adat szemüvegeket használnak egyre inkább az emberek, és ez egy hatalmas megterhelés a munkavállalók számára, hiszen 8 órát a munkaidőt egy virtuális valóságban töltenek el ezek a munkavállalók, ez egy hatalmas megterhelés. De a személyes védelmi berendezések eh, kérdésére is koncentrálni kell és egyre több elektromos berendezést alkalmaznak, de ez persze azzal is járhat, hogy egyre nagyobb ellenőrzés alá vetik a munkavállalót. A munka formájával is foglalkozni kell. Azt kérték tőlünk, hogy szóljunk valamit az új munkaformáról. Én ugye az építők szakszervezeteinek dolgozom, és a prekárius, a bizonytalan munkavégzés minden formáját ismerjük ezen ágazatban, nem akarom önöket adatokkal untatni, de azt elmondhatjuk, hogy a kiküldött munkavállalók, a migráns munkavállalók, az interim átmeneti pozícióban lévő munkavállalók, illetve a áll önállók, voltak éppen nagyon nagy problémákkal néznek szemben, nem vonatkoznak rájuk az oktatási képzés, és persze a munkavédelmi szabályok sem. Ez pedig egy problémát jelent. Megnézzük a munkahelyet, illetve a, a munka és az egészségvédelmet, a holnap munkahelyénél a munkavédelmi előírásokat, akkor számos téma merül fel, amelyeket integrálni kell. Ez pedig egy eh, nagyon fontos kijelentés a munkavédelem szempontjából, holisztikus megközelítés van szükségünk azért, hogy a különböző érintettek együtt lehessenek. A szociális partnereket is be kell ebbe vonni, eh, a különböző anyagok gyártóit, kutatókat, tudósokat, ami a szociális partnereket illeti, szűkebb értelemben véve, itt a, kollektív szerződéseket vettük először, különösen ami az európai irányelvek megvalósítását illeti. Vannak jó és rossz üzemek, amelyek jobban vagy kevésbé rossz, rossz, rosszul teljesítenek az irányelvek átvételében, és amit mi politikai szempontból fontosnak tartunk, az a korai riasztó rendszer a szociális partnerektől. Hogyha például a robotok és az emberek kapcsolatáról gondolkodunk, akkor eh, a Daimler Stuttgartban már régóta rendelkezik egy olyan munkacsoporttal, amely, amely ezzel foglalkozik, tehát ez itt már gyakorlat. A szociális partnerek, akik az üzemekben ezeket a szemmondokat tárgyalják ki, fontos, hogy sokkal jobban részt vehessenek a jogalkotási vitákban. És az utolsó pont, ami szintén nagyon fontos számomra ebben az összefüggésben, a technológiai dizájn kialakítása nagyon sok területen, különböző életciklusokról beszélünk, illetve nagyon fontos a különböző termékek életciklusának hatását a környezetre is megvizsgálni, az anyagok, eszközök, és gépek kidolgozásánál is meg kell vizsgálni a munkahelyet. A design folyamatban olyan döntések születnek, amelyeknek később szociális hatásuk lehet a munka terhelése is. Mi is szeretnénk egy európai formot létrehozni, illetve szeretnénk, ha ez létezne a technológiai dizájnokra, amelyek már ideje korán foglalkoznak a dizájnok lehetséges hatásával, és fontos, hogy a szociális felelősségvállalásra is foglalkozzon ez a fórum. Az utolsó pont, amit teljes mértékben hiányolunk, a 2020-as kutatási eh, programból. Az egy olyan fejezet, amely arról szólhatna, hogy hogyan néznek ki a ma munkahelyei, a jövő munkahelyei, és hol lehetne még kutatni, hol kell kutatásokat eh, végezni azért, hogy a munkahelyi kérdéseket eh, jobban ellenőrizni tudjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most eh, Krista Szedlacseknek adok szót, eh, aki az EU-OSA ügynökséget képviseli. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást. Egy rövid áttekintést szeretné eh, arról, hogy az Európai Ügynökség, amely a munkahelyi biztonsággal foglalkozik, milyen feladatokat lát el az új generációs munkahelyekkel kapcsolatban. akik gazdasággal kapcsolatban segítettük azt a munkát, amelyet Hughes professzor asszony az imént mutatott be. Szakértői tekintéseket publikáltunk, és a második pont, amivel foglalkoztunk, Kyle Walker professzor munkaterülete ez a robotok kapcsán, és egy további kockázat a teljesítményt javító gyógyszerek. Ezeket a kérdéseket a Lancasteri Egyetem professzorai vizsgálták mind a három területen, közé tettük weboldalunkon ezeket az eredményeket. Mi is volt a cél? Az volt a célunk, hogy vitát indítsunk Ezekre a kérdésekről, illetve növeljük a felelősségtudatot a szociális partnerek kutatók körében, és a hálózatunkkal is folytattunk megbeszélést, az európai érintettekkel, de nemzeti hálózatunkkal is. A visszajelzés az volt az érintettek részéről, hogy nemzeti szinten ezek az ügyek viszonylag új kérdések, és csak néhány tagország kezdett el a politikákról és stratégiákról gondolkodni. Természetesen az maga a kiinduló pont folyamatosan változik, és a hálózatunk azt kérte, hogy az ügynökség ezt megfelelően kövesse figyelemmel. Ami a, az, az ó, tehát a 2025-ig tartó a folyamatok szempontjából eh, ezeket a kérdéseket 2017 eh, eh, kapcsán is be szeretnénk mutatni, mik voltak a céljaink, úgynevezett lehetséges szenáriókat dolgoztunk ki a jövőre nézve, amikor az OS és az ICT területekről gondolkodunk, és ezen szenáriók bemutatásával reméljük, hogy segítjük hogy az érintettek jobban megértik a kihívásokat, illetve szeretnénk a vitát is előmozdítani, hogy hogyan tudjuk ezeket a kérdéseket előre látni. Mik is a kihívások a munkahelyi biztonság kapcsán? Hát amikor a gig gazdaság platformjairól beszélünk, a nulla órákról, a platform munkásokról. Itt egy fragmentált, eh, szétszórt eh, munkaerőpiac létezik, nagyon diversifikált, nem tudjuk azt, hogy ki felelős például a kockázatok felmérését, hogyan tudjuk figyelemmel követni, követni ezeket a folyamatokat, illetve az OS jogalkotását egy eh, hagyományos munkáltató munkavállalói környezetben. nem léteznek már munkahelyek egy egész életre, éppen ezért eh, a munkavállalók számos eh, eh, kihívásnak vannak kitéve. Tehát nagyon fontos, hogy a regisztrációs folyamatokat is figyelemmel kövessük. Az új típusú munkahelyek, mint a a társak ezekre nem, ter, nem tér ki az OS jogalkotása, itt felmerül megint csak a felelősség kérdése, különösen ami a platform tulajdonosait illeti. Milyen típusú munkát látnak el, az osz monitoring rendszerei nem alkalmazkodtak még a speciális helyzetekhez, az új gazdaságban a munkavállalók szociális helyzetéhez, és amikor a kutatásról beszélünk, akkor nincsenek statisztikai adatok, amelyek elérhetőek lennének, hiszen e, ezeket e, az administratív rendszerek e, nem tárolják, hiszen ez a beszámolóktól függ. Nagyon fontos, hogy adatokat gyűjtsünk ezekről a különböző eh, eh, típusú eh, munkafeltételekről, illetve munkahelyi körülményekről. Mi is a feladat? Nagyon fontos a szerepeket és a felelősségeket tisztázni, különösen egy háromszög alakú platformon. Nagyon fontos a tudatosság erősítése, illetve az ORS iránymutatások hozzáigazítása, az új típusú munkahelyekhez, az új generációs munkahelyekhez, illetve a munkavállalók új igényeihez. Nagyon fontos az új információs technológiai eszközök használata, kommunikáció javítása az egészségügyi kérdésekben is. Az elmúlt eh, hetekben számos tagország látogatás alkalommal láttam annak eh, szükségességét arra, hogy nagyon fontos eh, a stratégiai vitákba, a politikai vitákba belevonni a munkavállalókat. Nemzeti szinten a munkavállalók azt jelezték vissza, hogy ez számukra egy teljesen új terület, illetve gyakran nem kezdtünk el stratégiai vitát. Hát nagyon fontos, hogy egy szoros e, együttműködésben valósulja meg a szociális partner, partnerekkel. Természetesen a szociális partnereknek nagyon fontos a szerepe, de ezen kívül fontos, hogy e, megfelelően tudjanak ők is alkalmazkodni a változásokhoz. Léteznek online kollektív szerződésbeli platformok is, ezek nemrégiben jelentek meg, és ugyanazokat az online eszközöket és csatornákat használják. Az egyik példa az európai eh, szabadúszók mozgalma, hogyha megnézzük a weboldalt, akkor azt jelzik, hogy eh, közös erővel eh, meg lehet változtatni ezt a módszert, ahogy a kormányok kezelik a szabadúszókat. Nagyon fontos, hogy fair feltételeket teremtsünk minden szabadúszó számára. Ezen a területen 2017 végén, 2018-ban jár le a mandátumunk, és reméljük, hogy a, a politikai szint felé különböző opciókat a, tudunk bemutatni, illetve egy képet kialakítani a jövőről, mik a feladatok. Köszönöm szépen. Good. Huh? Just on time. <laughs> Very nice. and. Köszönjük szépen, még időben befejezte előadását Szedlecsek asszony. Most pedig Clive Fleming kap szót. Thank you very much for the invitation. Uh, Köszönöm szépen a meghívást. Nemzeti szabályozóként nagyon fontos, hogy odafigyeljünk azokra a kihívásokra, amelyek az új technikai lehetőségek megjelenésével keletkeznek az Egyesült Királyságban. Számos munkavédelmi előírás létezik, erre büszkék vagyunk, de e, elismerjük azt, hogy nem dőlhetünk hátra. Ez a miniszterelnök megbízta az egyik művészeti vezetőt arra, hogy vizsgálja meg a különböző gyakorlatokat, illetve hogy ez mennyiben igazodik a munkavilágának változásaihoz. A jogi keretekhez nagyon fontos, hogy megfelelő biztonsági szabályokat teremtsünk a kockázatok nem mindig jelennek meg megfelelően, különösen ami az új típusú munkahelyeket, az új technológiákat illeti. A megközelítés az elvet ér, érinti, mi szerint ezen szervezeteknek a felelőssége az, hogy minden típusú munka helyre kitérjenek, és ezeket a kockázatokat hatékonyan kezeljék. Szabályozóként el vagyunk tökélve emellett, hogy megfelelő szintű támogatást biztosítsunk ezeknek a szinteknek. Egyik kollégánk említette a következőt. Az első királyságban az összes munka, munkáltatóknak garantálniuk kell azt, hogy azok, akik nem munkavállalók, ne legyenek kitéve kockázatoknak. Ez vonatkozhat a, a szabad, szabadúszókra, illetve másokra, akik nem világos munkaszerződéssel rendelkeznek. A Foresight központunk eh, továbbra is figyelemmel következi a, követi a mintákat, és nagyon fontos, hogy eh, a különböző politikák a legfrissebb eh, fejleményekre is figyelemmel legyenek. Korábban az atipikus munkahelyek ma már elfogadottak, és a kormányokon átnyúló megállapodás szintén bemutatta azt, hogy ezekre a mintákra különös figyelmet kell szánni. És nagyon gyakran a rugalmas munkahelyeken érik a munka, munkavállalókat leginkább sérelmek. A mi hivatalunk megpróbálta összegyűjteni a közös gyakorlatokat annak érdekében, hogy ebbe a több ügynökséges megközelítésbe minél több érintettet be tudjunk kapcsolni. A technológiai változások nagyon jelentős hatással vannak a gazdasági növekedésre is, de meghatározza a munkavállalók, munkáltatók ehm, szempontjait. Azért, mert esetleg valami korábban nem is létezett, nem jelenti azt, hogy ma ez nem jelentene kockázatot a munkavédelemre nézve. Nem térek ki most a munkavállaló eh, önfoglalkoztatott kérdésre. korábban néhány jogi esetről is hallhattunk. A törvények, illetve a bíróságok foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Szabályozóként iránymutatásokkal dolgozunk ki ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk garantálni a biztonságot. A különböző munkahelyek esetében különböző tényezőket kell eh, figyelembe venni, például a elemzéseket eh, figyelembe kell venni, és a munkáltatóknak eh, ezt meg kell tenniük. Nagyon fontos ezen típusú kockázatok kezelése. Nagyon gyakran a munkavédelmi előírások nagyon alacsony szinten működnek, az adminisztratív munkát is laptopon vég, végzik bizonyos munkavállalók, viszont itt erre is vonatkoznak különböző iránymutatások, és ezt talán nem olyan nehéz elérni. Mi továbbra is iránymutatást szeretnénk adni ezeknek a munkavállalóknak, illetve olyanoknak is, akik különböző gépeken dolgoznak az otthoni munkavállalás mellett tudnunk kell azt, hogy a magas kockázati munkahelyeken dolgozóknak, például az építőiparban dolgozóknál sokkal rugalmasabb munkamódszerekre van szükség. A bevándorló munkavállalók esetében is nagyon fontos ezeket a szabályokat figyelembe venni és a nem standard jellegű munkaszerződésekben eh, a fiatalok, illetve a fogyatékkal élők helyzetét nem, eh, nem veszik meg figyelembe. Biztosak vagyunk abban, hogy a jelenlegi eh, szabályozások az Egyesült Királyságban megfelelnek arra, hogy ezeket a kérdéseket rendezzék. Világos, átfogó jellegű iránymutatásokat dolgoztunk ki ezeken a területeken az érzékeny csoportok számára is. Ezt az iránymutatást folytatni szeretnénk. És reméljük, hogy ez az iránymutatás azok előnyére szolgál, akiknek a leginkább szüksége van rá. A legtöbb munkahelyen vélelmezhető, hogy a munkahelyi balesetek az új munkavégzési gyakorlatok bevezetéséből származnak, közvetve vagy közvetlenül, és gyakran a nem megfelelő munka irányítás vagy a képzés is ok oka lehet a baleseteknek. Ezért az ellenőrzések ezekre a kérdésekre koncentrálnak leginkább. A munkavállalók, akik felhívják a figyelmeket a kockázatokra, felvehetik a munkafelügyelőséggel a kapcsolatot, akár anonim módon is, ha képtelenek megoldani a kérdés munkavállaló, munkáltatóikkal. Ilyen módon tehát az HSI, az én szervezetem, a szakszervezetekkel együttműködve egy gyorsított eljárást vezetett be a munkavállalók bejelentésének kezelése érdekében. A komplex, tudományos és technológiai fejlődésekre is kitérünk, például a nanotechnológiát kell megemlíteni, az HSI, az én szervezetem, természetesen figyelembe veszi az új kutatási eredményeket, akár azt is, hogy milyen új anyagok milyen kockázatokat jelenthetnek, és ezek jelentenek persze technológiai esélyeket is. A HSI, tehát az én szervezetem jelenleg úgy gondolja, hogy az, Euró- hogy az Egyesült Királyság munkavédelmi szabályozási kerete a 1974, 1974-es törvénye vonatkozik ide, és az EU-s szabályok vonatkoznak ide, kellő védelmet biztosít a gyártóiparban dolgozók számára. Ugyanakkor nyomon követjük a keret hatékonyságát, illetve azt, hogy az új tudományos felismerések fényében milyen változásokra van szükség az új gazdaságban rejlő kihívásokat látjuk, de ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy a munkavédelemnek eh, munkavédelem rugalmas legyen, és megfelelő választ adjon az innovációból eredő kihívásokra, és biztosítsuk azt is, hogy kellő védelmet adjunk a munkavállalóknak. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen, Fleming úr. Az utolsó előadó a listánkon Elke van Hoof, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek. Megoszthatom önökkel az elmúlt 15 évben szerzett tapasztalatomat. A egészségügyi politikában dolgozók és a páciensekkel való kapcsolattartás során. Egy sor kutatást végeztem arról, hogy a kihívásokra milyen válaszokat adnak az emberek. És hogy milyen válaszokat adnak az előttük tornyosodó kihívásokra. A független munkavállalók, illetve az önfoglalkoztatók kérdésére is koncentrálunk, hogy hogyan adnak választ az új kihívásokra. Nemzeti és nemzetközi a kutatást végzünk az INAMI támogatásával. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés az elkövetkező években is komoly kihívást jelent majd számunkra, Úgyhogy az emberek jól létét veszük figyelembe. Látjuk, hogy drámaian nő a pszichoszociális diszfunkciók száma depresszió, félelem, fóbiák, pszichotróp, medikációk, gyógyszerek alkalmazása. Mondhatom, sorolhatom a problémákat. Egyetértek az itt elhangzott felvetésekkel, kollégáim által mondottakkal, de egy valami fontos szempontot ki szeretnék emelni. Sok dolog még nem világos. Például sokan otthonról dolgoznak, távmunkát végeznek, de a burnout és a pszichológiai betegségek eh, védel ellen a legjobban a más emberekkel való interakció véd, amikor egy szociális lánc vagy egy kohéziós szervezet eh, tagjai vagyunk, ez egyre inkább virtuálisá válik. Ez egy új egészségügyi kihívást jelenthet, amelyre még nem vagyunk felkészülve. következő kihívásokra tudtam tanulmányokban felhívni a figyelmet. A szervezetek nem eléggé proaktívak, és a fellépésük adhok, csak amikor a probléma jelentkezik, akkor válaszolnak. És ilyen módon nehéz e a gyorsan változó, előre nem jelezhető munkavilágában választ adni, és nem kell képpen koncentrálunk arra, ami, nem jól, ami jól működik. Márpedig ezt is fel kellene mutatnunk, hiszen az új technológia új lehetőségeket is rejt magában. Általában azonban csak a problémákról hallunk. Ráadásul a diverzitás, a sokszínűség kérdésével is nem foglalkozunk kellőképpen. Különböző készségekre van szükség az új technológiák kezelése érdekében, ez pedig egy új okot adhat arra, hogy miért restruktúrálják magukat a szervezetek. Mondjuk a ba, belga bankok nem azért alakítják át magukat, mert nem működnek jól, hanem sokkal inkább azért, mert karcsúsítani akarják az, a üzemeltetésüket. És ezért a régi munkavállalók egyharmadát elbocsátják. Mondjuk 45 fölött, ma mindenki öregnek számít, nem rendelkezik a kellő alkalmazkodási lehetősége. Hát ez az általános vélekedés persze. Nem csak technológiai innovációról van itt szó, hanem az emberek jólétéről is. A számok és az adatok azt mutatják, hogy nem vagyunk kellőképpen felkészülve kihívásokra adondó válaszokra, nem rendelkezünk kellő információval, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, és ez kaotikus helyzetet hoz létre, ez pedig szintén egészségügyi következményekkel járhat. Ráadásul két generáció áll egymással szemben, ugye a baby boomerek generációja, akik kiöregszenek, legalábbis a munkáltatók szerint, és az XY generáció másként tanulnak a e generáció tagjaim. A vintage generáció tagjai a múlt tapasztalatait akarják levonni. Az XY generáció tagjai pedig nem annyira várják ki, amíg a tudósok valamilyen bizonyítékot terjesztenek elő, hanem sokkal gyorsabb eredményekre válnak, a jövőbe tekintenek. A tudomány három-négy év alatt készíti el általában a megbízható, adatolt tanulmányokat, de az emberek, az XY generáció tagjai türelmetlenebbek már, És például a fiatal generáció digitalizáltan működik, és látjuk azt is, hogy a közszolgáltatások még az EU szintjén is küzdködnek a digitalizáció jelenségével. És azt látjuk, hogy a szabályozóink, a rendeleteink adhok rendeletek, ahelyett, hogy átfogó megközelítést alkalmaznának. A baby boomer generáció úgy szeretne dolgozni a maradék 15 munkahely világában töltött évében, mint idáig. De a 18 és 45 közötti korú munkavállalók biztos nem maradhatnak meg a jelen munkafeltételek között. Nem könnyű tehát európai szinten erre a jelenségre választ adni, de fontos szerepet játszhat az Európai Parlament abban, hogy a jobb gyakorlatokat, a jó gyakorlatokat helyzetbe hozza, információkat ad át, és megfogalmaz egy jövőképet arról, hogy ebben a káoszban az emberek honnan tudják, hogy merre haladjanak, mi a jövő. Hiszen ez segítheti a jól létüket is. Nem akarom megismételni, amit a kollégák mondtak, éppen ezért csak azt szeretném kiemelni, hogy további új monitorozó, uh, nyomon követő indikátorokra lesz szükség, és a szociális partnereink számára új szerepet kell meghatározni, és világossá kell tenni, hogyan lehet -e új módon a bizonyítékokat begyűjteni, hiszen a három-négy év alatt készül el egy tudományos jelentés, ez pedig túl hosszú idő túlzottan felgyorsult a munkavilága. A szabályozási megközelítésből pedig át kell állnunk a proaktív megközelítésre. Bármilyen intervenció mellett döntünk is, a változásokat nem csak egyéni szinten kell majd <clears throat> facilitálnunk, hanem kohéziós szinten, szervezeti szinten, európai szinten. Köszönöm szépen! Thank you so much, professor. Köszönjük szépen, professzor asszony. Köszönöm minnyájuknak az érdekes előadásaikat, hozzászólásaikat, ezzel pedig megkezdhetjük a vitát. Kinek van kérdése, észrevetele? Sörom Levoy, a néppárt részéről teszi fel az első kérdést. Tessék! Euh, Elnök úr, köszönetet szeretek mondani az előadóknak az előadásokat, és tudom, hogy vannak tanulmányok, amelyek megzajlanak, de ugyanakkor rámutatnak arra, hogy milyen módon kell a biztonságot, az egészséget biztosítani a munkahelyeken, különböző helyeken különböző munkahelyeken örülök annak, hogy ezzel foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy ezt az eszmecserét ki kellene eh, terjeszteni a munka utára is. Nem tudom, hogy összefügg -e ezzel a témával, vagy majd beszélünk erről a jövőben. A, ahogy mondták már az előadók, amikor nyugdíjba vonulásra kerül majd a sor, olyan útvonalakat kell majd megjelölni, amelyek kevésbé kaotikusak. Korábban voltak olyanak, olyan munkahelyek, amelyek kitartottak egész életében munka, a dolgozó az ugyanazon a helyen dolgozott, ez most nem történik. Tudom, hogy most már ez nem történik, nincs olyan munkahely, amelyik 40 évig is kitart. Biztos vagyok abban, hogy ezeknél a munkahelyeknél viszont szükséges egy ilyen jellegű nyugdíjbiztosítási alap, csak ezeket a dolgokat tisztázni kell. Az Európai Unión eh, keményen kell dolgozni, ezért eh, a hogy világos legyen a felelősség. A felelősség az Európai Unió és a tagállamok között, ami a munka törvényt illeti a munkajogokat, egészséget, a munka biztosítást illeti, a felelősségeket illeti, megpróbáltuk egységesíteni. Úgy gondolom, hogy tudnánk időt nyerni eh, az új munkahelyeknél, hogyha már most elkezdenénk egy közös korpuszt kidolgozni, amelyet a tagállamok a, későbbiek, eh, a későbbiekben figyelembe véve dolgoznák ki a saját törvényeiket. Én úgy gondolom, hogy eh, így tudnánk dolgozni, hogy előtte irányt mutatva dolgozni, és nem utólag az események eh, után kullogva dolgozni. Én azt hiszem, hogy ez hasznos lenne. Egyfajta iránymutatást dolgozni egy harmonizáló munka lenne, amelyik eh, lehetővé tenne, hogy a tagállamok dolgozzanak úgy, hogy nem az rögtön kelljen kitalálni a forró minden egyes alkalommal egyenenként, hanem az Európai Unió egy közös iránymutatást dolgozza ki eh, a következő három, öt, tíz évre. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos munka lenne, amit az intézményeken belül vezetnénk, és utána természetesen figyelembe véve a szubszidiaritási elveket, amelyeket semmiképpen sem akarunk megtámadni. Egyszerűen csak segíteni szeretnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig az SZND részéről Steinbrück asszony. Köszönöm szépen az előadónak, hogyha jól értettem, akkor az volna a feladatunk, hogy ez idáig megoldatlan problémákat oldjunk meg, és a jövőbe is tekintsünk. Egy sor kérdést felvetett az önfoglalkoztató, az önálló munkavállaló, a prekárius munkavállaló kérdését. Én úgy tűnik, hogy a vintage generáció tagja vagyok, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy feladatom az, hogy a fiatalokat és az egészen fiatalokat megvédjem attól, hogy feláldozzák magukat a munka oltárán, és ilyen módon sérüléseket szenvedjenek el. Bizony gyakran sok év elteltével jön rá az emberi milyen nagy hibát követett el korábban. Érdemes tehát előre gondolkozni, és előre gondolkozva munka és munkavédelmi szabályokat elfogadni. A digitális munka erőpiacra gondolva láthatjuk, hogy itt az önálló, az önfoglalkoztató kérdés is felmerül az európai jogalkotási szinten van még szabályozói házi feladatunk, van még mit szabályozni ezen a területen. A munkaidő munka területen a probléma abban rejlik, hogy van, aki rugalmasabban tud dolgozni otthonról, másrészt azonban a burnout, a depresszió és más ilyen munkahelyi betegségek közös ott társadalmi terheket rónak a társadalomra. És a home office kérdése is felveti ezt a kérdést. Olyan képernyővel dolgozik-e, amit a munkavédelmi szabályok előírnak-e, vagy sem? Vagy pedig egy ilyen ócska buher számítógépet összecsavarozott, és azon üti-veri a munkát, és ilyen módon maga is megsérül, megbetegszik előbb-utóbb. Mit akarok ezzel mondani? Ezt, hogy olyan munkavédelmi szabályokat kell biztosítani, amelyek az új munkafeltételeket is lefedik, megakadályozva így, hogy ne a társadalom egésze fizesse meg a munkavédelmi szabályok kimaradásából eredő károkat. Én már 20 évvel ezelőtt is távmunkában dolgoztam, de munkáltatóm igenis hozzájárult ahhoz, hogy a legmegfelelőbb berendezésekkel, számítógéppel, klaviatúrával dolgozhassam. Dolgozhassak. Dolgozhassam. Egy szóval. Én bizony járok a BASF-nél, a Daimler-nél, a Fraunhofer és a Max Planck intézetekben, már dolgoztam is 3D szemüveggel, szóval próbálom követni, mi történik a munkavilágában. És évek óta foglalkozom ezzel a kérdéssel, és úgy gondolom, hogy tényleg a tudásom, pedig mondom évek óta foglalkozom a kérdéssel, a tudásom határokba ütközik. Egy-két nagy cég Németországban ugyanakkor a házon belüli, cégen belüli bérszerződések, keretbérszerződések rendszerét próbálja hozzáigazítani az új kihívásokhoz. Mit akarok mindezzel mondani? Nos, nem mást, mint hogy a jogszabályi kereteket az új munkafeltételekhez kell igazítani a munka időről szóló szabályokat, a munka végzés feltételeinek ellenőrzéséről szóló szabályokat, gondolok itt ugye épp az otthon végzett munkára. Hozzá kell igazítani a mai valósághoz. Látni kell, hogy melyek azok a jogi feltételek, keretek, amelyeket be kell tartanunk. Ez volna a kérdésem, még ha komplex is volt. Köszönöm szépen. Most pedig elkezd Stevens az ECR nevében. Dankjewel, voorzitter, collega's. Ik wil natuurlijk... Köszönöm szépen, kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani az eh, szakértőknek, köszönöm szépen az előadásokat. el szeretném mondani, hogy azért vannak kérdéseim, amiket fel szeretnék tenni. Biztos vagyok abban, hogy ez egy rendkívül nagy kihívás. A dolgozók egészen ideig nemzeti szinten voltak szabályozva, de a jövőben egyre inkább nemzetközi szinten eh, kell, hogy legyen a szabályozás, mivel hogy nemzetközi szinten dolgoznak, mivel ezen a területen, amiből beszélünk, az egy digitális. Melyik szabályokat kell alkalmazni? Belga szabályokat, eh, európaiakat, amerikaiakat, kínaiakat. Ez kívül fontos, hogy milyen eh, törvényi tér lesz a mérvadó Ezeket európai szinten kell majd meghatározni, vagy nemzetközi szinten. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen dolgozni kell ezen a kérdéseken. Szeretném erre választ kapni. Másik kérdés, milyen hozzáadott értékeket adnak, ami a kompetenciákat illeti a rugalmas munkahelyeken. A rugalmas helyeken figyelembe tudjuk venni a, munkavállalóknak és a munkaadóknak a, a, a, az igényeit, vagy csak az egyik félnek tudjuk a, az igényeit figyelembe venni? Köszönöm szépen. Én az ALDE nevében szeretnék egy kérdést feltenni. A két korábbi hozzászólóhoz csatlakozni kérdésemmel. Szeretnék többet megtudni arról, hogy mi mit tehetünk van Hoof professzor, ön, ahogy ezt megfelelően elmondta, akik eh, úgymond 50 évüket betölték, eh, már ebből kimaradnak. Ez egy kicsit eh, nyomasztó is, hiszen nagyon sokan vagyunk ebben a parlamentben is 50-esek, tehát azt gondolom, hogy több fiatalra van szükségünk, a jogalkotók között is, annak érdekében, hogy valami történjen, illetve hogy megértsük azt, hogy mi is forog itt kockán. Amit ön maga is elmondott, az az, hogy egy jövőképet anticipálhatunk, illetve megoszthatnánk a gyakorlatokat egymással. Fanó professzor úr esetleg eh, erre részletesebben kitérne, hiszen ez kulcsfontosságú a viták szempontjából is, hogy mindezt tükröztethetjük-e eh, a jogalkotásban valamiféle módon, vagy egyszerűen eh, víziókkal kell csak rendelkeznünk. Tehát, hogyha erre részletesebben kitérne, annak nagyon örülnék. Ne aggódjanak, lesz idő még a válaszadáshoz, néhány másik kolléga is kért még előbb szót, Mártin úr először. Köszönöm, elnök úr. Későn érkeztem, de alkalmam volt meghallgatni néhány szakértőt, és érdekesek voltak a felvetések, néhány szó igen megérintett, nevezetesen a, a szociális interakció, amely védi a munkavállalókat bizonyos rossz munkakörülmények ellen. A saját tapasztalataimat fogom megosztani önökkel, egy olyan munkahelyről jövök, ahol nehéz iparról van szó, nagyon sok ezren dolgoztunk együtt, amelyik igen veszélyes. Itt a kollektívának az ereje az nem csak abban rejlett, hogy keményen tudtunk dolgozni, hanem ez abban is jelentkezett, hogy rendkívül jól tudtuk egymást megvédeni biztonság szempontjából. Tudtunk arra nyomást gyakorolni, hogy mindenki biztonságban és egészségesen tudjon dolgozni. Tehát a kollektíva kiállt azok mellett, akik veszélyes munkahelyeket töltöttek be. Ma viszont ezek a munkavállalók teljesen elszigetelten dolgoznak. Mindenki a saját munkáját csinálja, a saját munkáját végzi, és nincs senki, aki mellette áll, és megnéz, és kiáll mellette. Az a kávégép például, a kávégép egy munkahelyen az rendkívül fontos egy dolog, ugyanis ott találkoznak az emberek. A menzánál, a büfénél tapasztalatokat cserélnek az emberek a, egy nagy gyárban. Olyan emberek is összefutnak, akik a, a munkájuk során nem találkoznának. Én azt mondom, hogy rendkívül fontos az, hogy ezek a munkavállalók most azok azok eh, elszigetelten vannak, és most azt látjuk, hogy egyre növekednek a halálos balesetek számai, mert ilyenkor, amikor valaki elszigetelten dolgozik, nincs a kollega, aki megmondja neki, hogy vigyázott azon a munkahelyen, vagy nincs az a nyomás a munkaadóra, eh, hogy eh, tegye biztonságosabb azt a munkahelyet. Vannak munkavállalók, munkaadók, akik eh, belátták, hogy mennyire fontos nekik is, hogy ez eh, a legjobb eh, legyen, a legjobb a körülmények legyenek. Itt nem csak arról beszélek, hogy olyan munkahelyek, ahol az emberek a számítógép mögött ülnek és nem találkoznak. Én arról beszélek, hogy olyan emberek, akik elszigetelve dolgoznak, azok nem olyan hatékonyak. A 70-es években meg kértek az embereket, a munkavállalókat, hogy ne gondolkodjanak, mert önök őnek azt mondták, a végrehajtás a feladatuk. Aztán látták, hogy nem növekedik jelentősen a termelékenység. Majd utána, amikor belátták, hogy ez zsákutca, és megkértek a munkavállalókat, hogy igenis gondolkodjatok, javasoljatok, legyetek aktívak a munkahelyeken, akkor nőtt meg a 80-as évek végén ez a, a termelékenység. Tehát azt mondom, hogy nem szabad illúziókba kergetni a jövőbeni munkavállalókat, hogy ők hősök lesznek, hogy ők a, munka, a termelékenységnek az alfája somegája. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a kollektívának az ereje. Nagyon fontos, hogy nem szabad megengedni, hogy, hogy így mondjam, hősiessé, hősi szintre emeljük az önálló munka, munkát, mert ott több a kockázat, és rosszabbak a körülmények. Látjuk, hogy mi történik. Elhangzott itt, mások is mondják. A, a magánvállalkozók például ott nincs munkaidő. Egyszerűen csak dolgozni, dolgozni, dolgozni kell, amiket bírják nincs órarend, nincs nyolc óra, annyi dolgozik a magánvállalkozó, amennyit tud, amikor munka van. És ez egyfajta új rabszolgasság. Ő nem tud gondolkodni a saját emberi mi voltán, hanem egyszerűen csak gépként kell, hogy dolgozzon, hogy el tudja tartani magát, hogy meg tudja tartani a munkákat. Ezért mondom az, hogy el kell kerülni az ilyen magányos munkahelyeket. Köszönöm szépen! Uh, the last one is my, my Köszönöm, és az utolsó hozzászóló McIntyre asszony parancsoljon. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Másokhoz hasonlóan én is uh, köszönetet szeretnék mondani a mai összes előadónak. Uh, ez egy nagyon érdekes meghallgatás volt. Van Hof úr eh, professzor, amikor azt mondta, hogy nem teszünk eleget eh, arról, annak érdekében, hogy azt is rögzítsük, hogy mi az, ami jól megy, a legjobb gyakorlatok cseréje, mi az, ami működik. Ez nagyon fontos, és nem csak azokat a kérdéseket kell megnézni, ami nem megfelelő. Tehát azt gondolom, hogy az ön megközelítését bele lehet dolgozni abban, amit mi végzünk. Néha a kockázat elemzés és a kockázat menedzsment között nem teszünk különbséget. A kockázatfelmérés nagyon fontos, vannak olyan törvények, amelyek kimondják azt, hogy szükség van a kockázatfelmérésre, ennek megfelelő formátumot kell adni, tehát nagyon gyakran több hangsúlyt eleg, ele, e, e, helyeznek arra, hogy van-e kockázat felmérés egy adott cégnél, mint sem az, hogy ezt megfelelően menedzselik a kockázatokat, meg menedzselik -e. Tehát én a menedzsmentre helyezném a hangsúlyt, nem arra, hogy megfelelő formátumban történik-e a kockázat felmérés. Sugalkotóként jogalkotóként nagyon fontos az, hogy e, elmozduljunk egy e, olyan jogalkotási keret felé, amely remélhetőleg e, kiállja az idő próbáját. Tehát azért, hogy a jogalkotás ne kelljen újból és újból megnyitni, hanem hogy lehessen egy olyan modellünk, amelyel az új kockázatokat meg tudjuk oldani, meg az új technológiákból adódnak. Az Egyesült Királyság megközelítése az volt, hogy az általános elv a következő, azok, akik a kockázatot teremtik, nagyon fontos, hogy ők vállalják a felelősséget a kockázat kezeléséért. Tehát azok a szervezetek, amelyek eh, kockázatot hoznak létre minden eh, típusú munkahelyek kapcsolatban, beleértve az új technológiákat, az új generációs munkahelyeket. Hát itt eh, ezeknek a szervezeteknek, ezeknek a, a munkáltatóknak a feladata az, hogy a munkahelyi biztonságot garantálják. És én, én szeretném azt, hogyha a kockázat Tért azok maradnának felelősek, azok a szervezetek, amelyek valóban felelősek ezért. Tehát a munkavállaló, munkáltatóknak kell a különböző kockázatokat kezelniük a munkavállalók kapcsán, és mindazok kapcsán, akiket érint mindaz, amit az adott cég végez. És ebben az összefüggésben nem kell konkrétan kimondanunk azt, hogy ezt kell megtenni, vagy azt, hogy ez az a kockázat, ami megjelent, vagy egy másik. De nagyon fontos az, hogy megfelelő keretet hozzunk létre annak biztosítása érdekében, hogy mindenki megfelelő védelmet kapjon, és itt jön be a törvény szabályozás szerepe. Tehát a biztonság feltétel, tehát eh, akik létrehozzák a kockázatokat, nekik kell ezeket a kockázatokat kezelnünk. Köszönöm szépen, McIntyre asszony. A panelra nézek, az előadókra. Ki fog vajon válaszolni? Eh, néhány kérdést Fanhof eh, professzorhoz intézték, de Fricske úrral is kezdhetjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos konkrét kérdés, konkrét javaslat is elhangzott, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tehetünk mi is az Európai Parlament és a munkaidő irányelv központi eszköz a munka feltételek szabályozásához, de én nem igazán reménykedek abban, hogy itt előre tudunk lépni. A munkaidő irányelv történetét mindenki ismeri, illetve jelenleg a státusz, de természetesen a munkaidővel foglalkozó szervezetek eh, meghatározók a gyakorlat szempontjából. Ugyanez vonatkozik eh, a, a, a kockázatmenedzsmenthez. Eh, Hát ez nagyon fontos, mint a mostani munkavállalók, mint a jövő munkavállalói számára. Ennek dokumentációja, hogy tudjuk ezt megszervezni. Nem gondolom, hogy a keretirányelvet át kéne dolgoznunk, hanem olyan rendelkezésekre van szükség, amik azt biztosítják, hogy, biztosítják, hogy azok, akik nem az adott cégnél dolgoznak, szintén profitálhassanak a keretirányelvből kisebb cégek egyelőre nem végeznek kockázatelemzést, és elvégben ez volt az első szlájdom, lesznek új helyzetek, de a régi helyzetek nem fognak eltűnni. Az autógyártásban is van probléma azzal kapcsolatban, hogy nem megfelelők a, munkavédelmi előírások, éppen ezért kérésemet megismételném a következő a kutatási programhoz, a Horizont 2020 programhoz. Szükségünk van egy olyan fejezetre, amely a munkavilágával foglalkozik, azzal, hogy hogyan tudunk a jelenlegi problémákon segíteni. Ezen kívül még szükségünk van a következőkre, a, a munka feltételek megváltozása sokkal gyorsabb. Az építőiparban ezt látjuk, 50 évvel ezelőtt voltak stabil Eh, építőanyagok most sokkal eh, gyorsabban fejlődik minden, eh, nem innovatív maga az építőipar, de az innovációból táplálkozik. Beszélünk a smart házakról, itt új minősítésekre, képesítése van szükség, és ez új kockázatokat hozott. Ami a vegyi anyagokat illeti, ez a probléma megmarad, és nem csak a munkahelyek szempontjából, és az új munkahelyek szempontjából sok minden definiálhatunk nagyon gyakran használjuk a vonatot, és azt gondolom, hogy az állomásokon a munkafeltételek nem a legjobbak. kezem. mit tegyünk? Egy rendszeres áttekintésre van szükség, egy rendszeres értékelésre az irányelve kapcsán, hiszen a munkafeltételek változása nagyon gyors. Vegyük például a screen irányelvet, ez nem megfelelő a mai helyzetre levetítve, és a felszerelésekre vonatkozó irányelv sem munkavédelmi felszerelésekre. Mindezek még az alaptechnológiákra lettek kialakítva. Ami pedig nagyban segíteni a munkánkat, ez egy európai fórum, amely a jövő munkahelyéről gondolkodná el, illetve figyelembe venné az összes új technológiát, illetve a design elejétől fogva megpróbálná eh, ezeket a technológiákat befolyásolni. Köszönöm szépen. Eh, kérem, hogy próbáljanak meg egy kicsit eh, rövidebben válaszolni. Hughes professzor. Nagyon érdekes kérdésekből egy közös téma vonal, körvonalzódik ki, és mindez a fenntarthatóságra is vonatkozik a munkájuk fenntarthatóságára. Úgy tűnik, hogy a munkahelyeket inkább standardizált feladatokból építik fel, és e, kevésbé koherensek, és a munkavállalók egyre inkább e, kezelni kell, hogy tudják az időt, amelyet egy adott feladatra szánnak, és ez eh, nagyon nehézé teszi a koherens tervezést. Nem csak az ember személyes életének koherens tervezését, mert ha nem tudja az ember, hogy közel mikor fog dolgozni, hanem karrierjének tervezése szempontjából is, és egy koherens eh, identitás kialakítása a munkahelyen, amikor a tudást át lehet adni a következő generációra, a gyakornokokra, és hogyha ezt egy magasabb szinten tekintem, például hogyan lehet készülni egy e, e, életen át a, a nyugdíjra, hogyha a gig gazdaság egyre jobban elterjed, akkor e, felmerül a kérdés, hogy ki fog nyugdíjat fizetni ezeknek a munkavállalóknak tehát nagyon is előre kell gondolkodni. És utolsó megjegyzésem a stabilitás és a beláthatóság hiánya munkahelyeken eh, a pszichoszomatikus stressz oka. Mindegy, hogy online vagy offline munkahelyekről beszélünk. Az emberek eh, egészségi érzete az, az is kapcsolódik, hogy a jövő évben, jövő héten eh, meg lesz -e még az adott munkahely. Tehát a fenntarthatóság kérdését nagyon fontos eh, élőkelőhelyen elhelyezni a napi de csak asszony. This is such a huge area what... Eh, Itt egy nagyon nagy területről beszéltünk, illetve a kérdések is színűek voltak. Én vissza szeretnék térni arra, amit a kollégáim előbb említettek a forszájt tevékenységekkel kapcsolatban, tehát jövőre nézve. Hmm, nem tudjuk pontosan azt, hogy mik az igények, amikor a munkahelyi biztonságról, munkavédelmről beszélünk, illetve az új generációs munkahelyekről. Ezen kívül úgy érzem, hogy a politikai szint is el van vesztve, hiszen eh, a vita talán csak néhány évvel ezelőtt indult, de még nem olyan régen. Milyen döntéseket kell vajon meghozni a jogalkotásban? Éppen ezért azt javaslom, hogy eh, különböző szenáriók kialakításával, tehát azzal, hogy a különböző szinteket megvizsgáljuk, a környezetet, a politikai technológiai szinteket, itt kell megnézni azt, hogy mik a mozgatórugók, mik a trendek, a különböző információs technológiai eszközök kapcsán, hiszen itt rendkívül gyors a változás. Hogyha különböző szenáriókat vizsgálunk meg, akkor meglátjuk azt is, hogy mik a mozgatórugók, mivel kell foglalkozni az elkövetkezendő években, illetve ez segíthet abban, hogy a vitát megfelelően irányítsuk, illetve hogy a döntéseket is a megfelelő irányba kanalizáljuk, Hát én azt szeretném javasolni, hogy 2017 második felében tudom majd bemutatni a különböző szenáriókat, azt, hogy mire is jutottunk, és akkor talán jobban kiderül, hogy mik az igények. Steinruck asszony konkrét javaslatokat vár, én egyre egyel egyetértek. Mi gyakorlati megoldások kidolgozásán fáradozunk, az összes típusú munkavállaló kapcsán. Ismerjük az összes szempontot, de amikor az új generációs munkahelyekről beszélünk, akkor a teljes képet látnunk kell, és fontos megnéznünk azt, hogy mire van szükség az elkövetkezendő években. Nem tudom, Fleming úr, hogy megkapta a szót, vagy sem. Igen, köszönöm. Nagyon izgalmas volt ez a vita. Egy sor felvetéssel egyetértek. Valóban. Nem is annyira pontosabb szabályozás igényét látjuk mi körvonalazódni, hiszen minél pontosabb, részletezőbb egy szabályozó, annál kevésbé rugalmas. Inkább általános szabályokra van szükség, amelyek mindenfajta kockázatot lefednek, kötelességet róva természetesen a munkáltatóra, hogy érvényt szerezzen ezen szabályoknak. Mi az Egyesült Királyságban ezzel modell alapján akarunk dolgozni? Az EU szintjén az a meghökkentő, vagy az a pozitív, hogy a best practice-eket, a legjobb gyakorlatokat kicserélik, az ügynökségek segítségével is valódi jó munka zajlik az, egy, az Európai Unióban. Ehhez pedig nem újabb szabályokra van szükség, hanem a meglévő szabályok jó célra vezető és rugalmas alkalmazására. A kollégák említették már a Google-t, és más példákat is felhozhatnánk. Érdemes tehát a jó tapasztalatokat megismerni, és ezekről a tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat megismerni, és a tapasztalatokat megosztani másokkal. Nagyon fontos, hogy rugalmasak, agilisak legyünk a szabályozó hatóságok, illetve maguk a jogalkotók a kutatásokra és a világ változásaira is figyelemmel legyenek. Vannak, van kitűnő munka, amelyet a munkáltatók, és persze a szakszervezetek, a munkavállalók szervezetei végeznek, ezen tapasztalatokat kell megosztani. Köszönöm szépen lejáróban az időnk, de Van Hoof professzorasszonynak adnám meg még a szót. Köszönöm szépen. Egyetértek én a kollégáimmal. egy egy feltettek egy kérdést, hogy milyen mit tehetne az Európai Parlament meglátásom szerint? Úgy hiszem, hogy jövőképet, víziót öm, vázolhatná föl, hogy az X, Y generáció tagjait megvédjük az új kihívások terheitől. Hogy felvázoljuk, hogy milyen következményekkel járhat ez a rendszer az egészségügyi biztosító rendszerekre. A job hopping jelentésére, a munkavállal, munkahely változtatások rendszerére is kiterjede, hol most, hogy megszűnt az egy munkahely, egy munkakönyves munkahelyi rendszere, fontos, hogy a nyugdíj jogosultságot nyilván tartsuk, Lehet, hogy ma a fiatalok két havonta váltogatják a munkahelyüket, és nem is gondolkoznak, gondolnak még a nyugdíjra, de bizony a nyugdíjas korukra is átlátható, megbízható adatokra lesz szükség. Az erre vonatkozó gyakorlatokat érdemes megosztani. Ezen felül pedig fontos, hogy egy közös jövőképünk legyen az Európai Unióban, hogy felvázoljuk, hova haladunk, merre fejlődünk, és az emberek ne féljenek a változástól. A stresszel való foglalatosság, a stressz kezelésére nagyon jó módszereink vannak, de még jobb volna a stresszt elkerülni. Ehhez persze például informálni kell az embereket arról, hogy az hogy nem gonoszságból restruktúrálják magukat a ezredforduló utáni vezető cégek, hanem azért, mert az idők szavam a karcsú igazgatás, a kartó menedzsmentet várja el tőlük. Ez persze más munkaképességre és más készségekre is van szükség, és persze az idősebb emberek ezt nehezen fogadják el. Egy új generációs emberrel való vita nem tarthat tovább három percnél, mert egyszerűen elunják. Mi abban üttünk föl, hogy akár két óráig is vitassunk meg egy kérdést, a Facebook generáció pedig pikpak akar megoldást találni, nem félnek ugyanakkor hibától sem. Míg mi a vintage generáció tagjai bizony bölcsen a legjobb megoldást akarjuk találni, Azt hiszem, hogy a legegyszerűbb dolog tehát az, hogy új megközelítést alakítsunk ki, karcsú, agilis megközelítésre van szükség, mely az elveket veszi figyelembe. A kockázat létrehozója kell, hogy feleljen persze a kockázatokért is. És felmerül annak a kérdése is, hogy mondjuk egy, egy EU alapot hozzunk létre a munkai megbetegedések kezelésére, épp úgy, ahogy mondjuk az azbest fertőzésből eredő rákok eseté, rák betegségek esetében megtörtént. Tehát ez egy megoldás lehet egy ilyen EU alap felállítása. Ezen felül, hogyha a kockázatokról beszélünk, akkor az elszámoltathatóság elvét is érvényesíteni kell. De csupán az elszámoltathatóság elve defenzív hozzáállást eredményez. És gyakran egyszerűen csak egy ilyen checklistát, egy ellenőrző listát ellenőriznek a munkáltatók, megfeleltem az elvárásoknak, és nem proaktív módon <clears throat> lépnek fel. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a listák célra vezetők. Átfogó megoldásra van szükség. Úgy hiszem, hogy arra is figyelni kell, hogy mi nem működik jól, és hogy a szervezetek hogyan segítik a munkavállalóikat, akik maguk a növekedés garant, garanciái, illetve az élethosszig való tanulás garanciái, hogyan segítik tehát őket abban, hogy a legjobb gyakorlatokat átvegyék, mindenképpen elmondom visszatekintve a vitára, hogy egy sor inspirációt tartalmazott, és örömmel támogatom az önök jogalkotói munkáját a jövőben. Köszönjük szépen, professzor asszony. Köszönjük a pódiumvita résztvevőinek, a panelistáknak, hogy itt voltak, érdekes észrevételeket tettek. Mi, a 45 fölöttiek, több mint egy óráig figyeltünk az önök érvelésére, tehát nem szerepeltünk olyan rosszan, köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy ez segít a munkánkban a jövőben ez a meghallgatás. Most egy egy perces szünetet tartunk, helycserére lesz lehetőség, és utána rátérünk a következő témára. Yes, ladies and gentlemen, I think we are... Hölgyeim és uraim, folytatjuk a munkánkat. A következő napi rendi pont szociális jogok európai pillérének eh, jelentéstervezetének kapcsán a módosítókat vitatjuk meg. Jelezni szeretném, hogy a szakbizottságunkban rekordot döntöttünk meg, 1190 módosítót nyújtottak be a kollégák, tehát van munkánk, mondhatni a munka előttünk tornyosul. Ilyen módon meg is adom Rodríguez asszonynak, az előadónak a szót. Tessék, parancsoljon! Uh, indeed, uh, we got a very important hihetetlen és nagyon fontos sok módosítót nyújtottak be. Meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek az intenzív munkát, amelyet végeztek. Ígéretes a munka. Azzal szeretném kezdeni, hogy kihangsúlyozom a jelentés fontosságát a jelen kontextusban az Európai Unióban. Mint mindenki tudja, ahhoz, hogy a különböző krízisek és a Brexitből eredő eh, helyzetet kezelni tudjuk, úgy döntöttek, hogy az Európai Unió jövőjéről szóló roadmap-et, úti tervet fogadják el, és ezt a márciusban megtartandó római csúcson fogadják majd el. Az Európai Bizottság már a helyzet kezelésére vonatkozó tervet fogadja el, és egy fehér könyvet publikált, ahol az Európai Unió egész jövőjéről szó lesz. De tudjuk, hogy az európai szociális jogok pillérének kérdéséről ezen úti, úti terv kontextusában lesz szó. Ezért tehát erőfeszítéseket kell tenni, hiszen nagyon szoros a menetrend. Ezért tehát decemberben Decemberre a parlamentben, a szakbizottságban le kell zárni vitát, hogy januárban a plenárison elfogadhassuk ezt a dokumentumot, és így az Európai Parlament központi szereplője válhat a folyamatnak. Január végén az Európai Bizottság tart majd egy nagy konferenciát a témában. És így, ha addigra elfogadjuk a dokumentumunkat, a parlament véleményét re nem lehet fityet hányni, mitől figyelembe kell venni. Tehát minnyájukra számítom az árnyék jelentéstevőkre, illetve a szakbizottság tagjaira, hogy ezt szoros menetrendet be tudjuk tartani, és az eredményekkel előtt tudjunk állni. Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy a jelentés hatája kapcsán tisztázzak egy-két kérdést. Az Európai Szociális Jogok pillére, pillérének célja az, hogy jobb munkafeltételeket biztosítson minden Európai Unióban dolgozó munkavállaló számára. <clears throat> Még akkor is, hogyha az Eurózóna tagjai ra bizonyos specifikus szabályok kell, hogy vonatkozzanak majd. De az egész jelentés az egész Európai Unióra kell, hogy vonatkozzon, vonatkozik majd. Második észrevételem, következő. Hogyha hiteles jelentést akarunk elfogadni, akkor erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy a szociális normákat az új kihívásokhoz, mint a globalizáció vagy a digitalizáció igazítsuk, de azt is biztosítani kell, hogy meghatározzuk a szükséges eszközöket, melyekkel a célokat elérhetővé tesszük. és a szociális normákat betarthatóvá tesszük. Ezekről is kell beszélnünk a jelentésünkben. Röviden szólnék most a saját meglátásaimról és a többi frakció észrevételéről, a módosítókról, illetve ki szeretnék emelni egy-két témakört, ahol úgy hiszem, hogy erőfeszítéseket kellene tenni a szociális normák érdekében. Egyrészt biztosítani kell, hogy minden munkavállaló tisztességes munkafeltételekkel számolhasson, bármi munkát végeznek, bármilyen ágazatban dolgoznak, bármilyen munka körülmény vagy munka viszonyban dolgoznak. Úgy gondolom, hogy egy irányelvre van szükség ezen elv érvényesítés érdekében. Másodszorban biztosítani kell, hogy Európa minden munkavállalója hozzáférjen egy inkluzív szociális védelmi rendszerhez, mely választ ad a legfőbb szociális kockázatokra is. Harmadsorban a munkabér változásának kérdését úgy kell tekinteni, hogy a munka világában elszegényedő emberek problémájára választ adjunk. Nem lehet, hogy Európa a munkában elszegényedő emberek földrésze legyen. Ezen felül egy európai keretre is van szükség a minimális jövedelem rendszerek tekintetében. Célra vezető volna, ha minden tagállam kialakítana egy ilyen minimális jövedelem rendszert. Ugyanakkor a gyermekek helyzetéről speciálisan szólni kell. A gyermek ellátó szolgáltatások fejlesztéséről is beszélek. Itt pedig a work-life balance, az munkavilága és az, a magánélet közötti egyensúly kérdése is felmerül. Lendületet kell adnunk ennek az ügynek. Többek között a skills garantével biztosítva így, hogy minden munkavállaló tovább képezheti magát, újabb készségeket, képességeket szerezhet meg, így minőségi munkára cserélve az előző munkáját. Mindezen szociális normákat persze nem lesz könnyű elérni, hogyha nem biztosítjuk a megfelelő eszközöket az elérésükhöz. Ezért az európai szemeszter felhasználására teszek javaslatot, hogy nem csak a gazdaságirányítás, hanem a szociális irányítás területén is eh, új megközelítést alkalmazom, definiálja a gazdasági és szociális egyensúlytalanságokat olyan módon, hogyha van egy nagy igazságtalanság, egyensúlytalanság, mondjuk egy tagállamban nem áll rendelkezésre eszköz, hogy az oktatást fejleszék, akkor közösségi forrásból biztosítsuk ezt. Erre gondolok. A megoldások pedig a megoldás a kezünkben van. Biztosítani kell, hogy minden tagállam költségvetése kellő eszközt, for, mennyiséget fordítson az oktatásra, és egyben lehetővé kell tenni, hogy az Európai Beruházási Alap eszközeit az oktatás és a képzés céljaira lehessen fordítani, végezetül pedig biztosítani kell, hogy az eurozónában olyan EU-s eszközök állnak majd rendelkezésre, a fiskális kapacitás támogató eszközök, melyek a nemzeti költségvetésekben éppen a közös fiskális fegyelemre vonatkozó szabályok miatt nem állnak rendelkezésre. Ezek azok a szempontok, melyeket a jelentésem végső változatában szeretnék megjeleníteni. Számítok a kollégák őszinte és eh, jó együttműködésére, nyitválok az önök felvetései, kérdései kapcsán, <coughs> és mindent megteszek önök érdekében, hogy jó, erős jelentést készítsek el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a jó előadást. Most pedig az árnyék jelentős eh, tevő kapnak szót. Először a néppárt képviseletében Fenne Kanalér úr parancsoljon. Raportőr, beste kollégas, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, előadasszony. Mi, aki munkaügyel foglalkozunk, ez egy rendkívül fontos téma, mi osztjuk a lelkesedését az előadónak, és nagyon sok módosítót fogunk benyújtani. Négy megjegyzést szeretnék előzetesen tenni. Először is mi egy világosabb, tisztább szöveget szeretnénk. Az aki, a, a szociális akit ezt meg kell erősíteni, és azt meg kell védeni. Három fő téma körül kell az egész szöveget meg felépíteni. A munka jövője, a biztonság és a, a munkahelyek biztonsága és, az erős, ezeknek az erősítése új módosítások, változások lesznek a munkaerőpiacán, ezekre fel kell készülni. Lesznek egyenlőtlenségek, a független vállalkozók, önálló vállalkozók, és ezekre oda kell figyelni. Mindenképpen um, fel kell frissíteni a törvényi hátteret. Harmadjára a technológiák. A technológia új munkahely teremtéseket hoz, ugyanakkor új alkalmazási eh, módozatokat eh, és előhoz közbülső platformokat, digitális eh, lapok, amelyek különböző mm, előnyöket nyújtanak, ugyanakkor nagyon sok veszély is rejlik ezek mögött. Lesznek olyanok, is eh, foglalkozni kell azokkal, akik eh, eh, bérből élnek, de ugyanakkor azokkal is, akik valami fajta önálló vállalkozást vezetnek. Végezetül a fiatalok. A fiatalok rendkívül fontosak a az átmenet a munkavilágába, a belépés a munkavilágába kell, hogy legyen egy ilyen átmeneti időszak, és ezért tisztázni kell a gyakornokok eh, jogállását annak érdekében, hogy a diákok az elején ne legyenek, eh, ne kerüljenek a prekáriátusba, ne kerüljenek eh, olyan helyzetben, hogy nem tudják kihasználni, és nem tudják, tudnak azonnal belépni a munkavilágába. Meg kell mutatni mutatni az, hogy Európa komolyan veszi a fiataloknak a, világ, a világát, és mindenkinek a jogait meg kell védeni. Köszönöm szépen az előadónak a munkát. Köszönöm szépen, és Anna Gériger kap most szót az ECR képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megnézzük a Rodriguez jelentéshez a, a, a módosító indítványokat, akkor úgy érzem, hogy a, az a kép, amit kialakítottam a jelentésről, teljesen helyes. Azt gondolom, hogy itt megosztottak a szellemek úgymond 385 módosító indítványban ez jól kikerekedett. Árnyék jelentéstevőként teljes mértékben támogatom a szociális dimenziót, ezért küzdök az EU-ban. Nagyra értékelnem azokat a világszinten egyedülálló standardokat, amelyekkel rendelkezünk, tehát nem ékeskedünk idegen tollakkal, ezeket nemzeti intézkedéseken keresztül értük el. A nemzeti szociális modellt példaértékűnek tartom, és ezt Hát a szociális pillér kifejezéssel annak idején feltettem magamnak a kérdést, hogy mit akar Juncker új hatalmat szeretnék Brüsszelben koncentrálni, a baloldaliak szeretnék a szociális elképzeléseket egy csokorba fűzni, és így beletenni a szociális pillérbe. Finnországtól Ciprusig, Írországtól Bulgáriáig a polgárok kevesebb EU-t szeretnének, egy olyan EU-t, amely koncentrál a saját kulcsfontosságú kompetenciájára, és erre szorítkozik olyan területeken, amelyeken igenis fel kell mutatnia valamint. Éppen ezért felszólítok mindenkit arra, hogy ebből a szociális pillérből ne tegyünk a szociális májusfát, úgymond és azoknál a feladatoknál, amelyeket már most meg kell oldanunk, ezekre összpontosítsunk. Úgy érzem, hogy ez sokkal több szociális pillért teremthetne, mint eh, amit én most itt ebben a jelentésben eh, olvasok. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most az állnak képviseletében Zsambon úr. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Kedves uh, Aldes kolléga, spanyolul folytatom. Mivel így talán kevésebb butaságot mondok, és uh, úgy érzem, hogy így sokkal jobban értenek majd, illetve Rodriguez asszony a is sokkal jobban megért, ha spanyolul folytatom. este tema Hát azt fogom, azt szeretném mondani, hogy ennek a témának politikai jelentőséget adunk, mégpedig elsőrangú politikai jelentőséget. Mert egy olyan történelmi pillanatban, amikor Európa, mint ahogy elhangzott, Európában, Európában egyre kevesebb a lelkesedés és a szeretet az Európai Unió iránt, legalábbis a fiatalok körében. Egy módja annak, hogy a tömegek újra magasra emeljék Európa zászlaját, az az, hogy adjunk meg Európának egy, egy szociális dimenziót, hogy lássák, hogy Európa az európaiakért van. Úgy véljük, hogy úgy lehet ide eljutni, hogy egy küszöböt, ahogy Dölör mondta, egy küszöböt ír, egy meghatározni, amelyik szociális jogokat tartalmaz, amely alatt nem lehet Európa. Nem fogunk abba belemenni, hogy egy európai szociális modell van, vagy 17 van. Ez, ebben nem megyünk bele. Vagy egy, vagy 17, vagy 27, minden, minden, mindezeknek egy bizonyos küszöböt be kell tartani. És ezzel tudjuk elérni azt, hogy ne legyen konkurencia, nem torzított konkurencit Európában. Itt beszéltünk sok témáról már, olyan témák, amelyeket mi nem fogadjuk el, vagy a csap politikai frakció, ami és social dumping kérdése például, ezek a kérdések nem merülnének föl, hogyha meghatároznánk ezt a minimumot, ezt a minimum küszöböt. Nem szabad, nem szabad egy olyan ország számára, mint az enyém, a konkurencia, hogy az országok egymás ellen tudjanak eh, versenyezni, ami a béreket illeti. Ez egy olyan ország, mint az enyém, amelyik nagyon sokáig azért tudott versenyképes maradni, mert alacsonyabb voltak a munkabérek, ez nem tudjuk elfogadni. Tehát kell, hogy legyen egy küszöb, az alatt nem szabad megengedni. A PP kollega, a néppártbeli kollégám mond, beszélt az Akiról, természetesen ezt meg kell tartani, fel kell frissíteni, és alkalmazni kell a munk, az új munkahelyekre, munkaformákra. Ez alapvető és biztos de kell, hogy legyen egy mm, alap, egy szint, méltó szint, egy közoktatás, közegészség, ami mindenki számára biztosított Európában, mert csak így fogunk tudni beszélni egy közös Európáról, és így látják az emberek Európát. Eddig rendben van. Úgy gondoljuk, hogy realistán kell gondolkodni, ezáltal ahhoz, hogy ezek ez minimális, szociális jogok, aztán minden egyes ország a saját valóságához fogja ezeket alkalmazni, tehát a minimum, minimális jogokat meg kell határozni. Európában nem lehet mély szegénység. Ez, ezt nem lehet megengedni, hogy Európában ilyen legyen, és nem azokra az elseti eh, eseményekről beszélek, amikor valakinek leég a háza, és szegénységi küszöb alá kerül. Nem. Én a mély szegénységről beszélek, a strukturális mély, szegény, mély szegénységről. A ez bevezeti azt a témát, amit úgy gondolok, hogy nagyon fontos. A szolidaritás kérdése, európaiak közötti szolidaritás kérdése. Mi a módosító indítványainkban arról fogunk beszélni, hogy egy pán-európai szolidaritásból kiindulva hogyan lehet segíteni, kisegíteni ideiglenesen az eh, törékeny országok konjunkturális kérdéseiben anyagiakkal segíteni annak érdekében, hogy minden ország el tudja érni ezt a minimális küszöböt, amelyikről beszéltünk. A foglalkoztatás, a teljes foglalkoztatás az egy másik kérdés, nem erről van szó, de pénz kell hozzá. Egyetértek azzal, amit mondott a néppárti kollégám, hogy egy szigorú nyomonkövetés kell, és néhány módosítónk pont ebben az irányba mutat, hogy legyen a egy koordináció a munkaügyi ellenőrzések, egy regionális, nemzeti és európai szinten. Ennek, annak érdekében, hogy ne legyenek toxikus megoldások a különböző országokban. Tehát nem szabad, hogy legyenek adályok, az, akadályok a szabad verseny előtt, a egy másik jog, szociális jog a munkások, a munkavállalók szabad mozgása, szolidári, szolidaritás, szolidáris finanszírozás, ezek az alapillérek, és akkor innen indul a részletek, tehát hogy a gyerekeket, a fiatalokat és a többieket, hogy támogassuk. Köszönöm szépen! Szimmer uh, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés tevőnek gratulálni szeretnék. Úgy érzem, hogy jelentésével nem csak, hogy olyan szöveget készített, amely arra összpontosít, amit mindig is mondtunk, hanem új, innovatív elemeket is tartalmaz. Ezeket kitűnőnek tartom, és azt gondolom, hogyha szakbizottságként közösen folytatunk vitát, akkor igenis hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Európai Unióban a szociális igazságosság eh, területén egy jelentős lépést tehetünk előre. Azt gondolom nagyon fontos lenne az, hogyha uh, itt a szakbizottságban uh, úgymond egyhajóba neveznénk, illetve megpróbálnánk ebben a jelentésben világosan, szigorúan uh, strukturálni ezeket az elképzeléseket, uh, és a stabilizottságban szavaznánk erről, illetve a plenárison is keresztül vinnénk, függetlenül attól, hogy számos módosított mi is benyújtottunk. Én a jelentésnek a magját teljes mértékben mégiscsak támogatni tudom, és lenne egy ö, ö, rövid megjegyzésem a Gerike úr megjegyzéséhez az ECR képviseletében. Én nem gondolom azt vele ellentétben, hogy mindaz ellentétben állna az emberek vára várakozásaival. Az emberek azt szeretnék, hogyha az EU-ban élő összes személy lett többletérték születne, amely az EU-ból indul ki, és ez abból állhat, hogyha megpróbálunk közös kritériumokat, definíciókat, értékeléseket kialakítani, amelyeket a tagországokban ugyanúgy alkalmaznak, és amelyek természetesen a saját szociális hagyományokat is figyelembe veszik, a saját jogalkotást is továbbviszik, a saját lehetőségeket támogatják. De én úgy érzem, hogy a jelentésben erre lehetőség nyílik mindarra, amit saját magunk alakíthatunk ki. Tehát én nem látom annak a veszélyét, hogy ezzel centralizálunk még jobban, hanem inkább erősítjük az eredeti elképzeléseket, amelyek az Európai Unióhoz kell, hogy kötődjenek, illetve ez egy esély számunkra, hogy viszonyuljuk az emberek bizalmát. A módosítóinkkal kapcsolatban utalnék arra, hogy olyan módosítókokat is benyújtottunk, amelyek az európai szociális biztonsági kódra vonatkozik. Itt arra emlékeztetünk, hogy már létezik ez a dolog, és sok eu tagország hivatkozott is mindenre. Itt kötelező érvényű minimális standardok kerülnek megnevezésre, és nagyon fontos, hogy a, a kódex revidiált verziójára utaljunk, és azt gondolom, hogy mindez nagyon jó kiinduló pont lehet mindannyiunk számára tehát eh, az EU revideált szociális kartájára is utaltam, tehát már vannak olyan keretek, amelyek segítenek a további munkában, a lépésben, és nem kell nehézkes vitát kezdeményeznünk, veszekedést. Nem szeretnénk olyan dolgot tenni, ami az EU kompetenciáin túlmutat, nem erről van szó. Úgy érezzük, hogy eh, középtávon, rövid távon helyes az, hogyha az arányszabályt vetjük be, egy innovatív elemet veszünk, viszont hosszú távon fontos hosszú távon ezt az aranyszabályt megvalósítani a struktúrát, a növekedési és stabilitási paktumból olyan elemeket ki kell venni, amely amúgy is lehetőséget biztosít a tagországok saját játékterére. A minimális jövedelmet fontosnak tartjuk, és az energia szegénység kérdését vetnénk még itt fel ezen a ponton, illetve utalnánk arra, hogy nagyon fontos lenne a 80 millió fogyatékkal élő személy jogait is bevenni a szociális pillérbe. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. A gúétól a zöldekre térünk át, Meszerics Tamás. Köszönöm szépen, állok úr széles körben egyetértünk a legfontosabb kérdésekben az előadóval, mi több, a legtöbb módosítóval is, tehát nem ismételem meg azt, amit az előadó mondott, hanem négy külön kérdésről szeretnék beszélni. Mielőtt ezt megtenném, emlékeztetni szeretném az ECRS kollégánkat arra, hogy nem csak az ECR veszi komolyan a szubszidiaritást, a szubszidiaritás az Európai Unió fontos elve, és ez akkor működik a legjobban, hogyha a legkevésbé előnyben lévő vagy leghátrányosabb helyzetű csoportok érdekeit szolgálja. Azt azonban el akarjuk kerülni, hogy a legkedvezményezettebb uh, csoport javára váljon az szubszidiaritás elve. Itt az Európai Uniónak fel kell lépnie, ezt megakadályozandó, és ez nem azt jelenti, hogy szuperhatalmat gyűjtünk össze ö, Brüsszelben. Egy sor árnyék jelentéstevői ülésen vettünk részt, és úgy gondolom, hogy egy nagyon sok módosító megmutatja, hogy minden frakció komolyan veszi ezt a jelentést, ez pedig egy nagyon jó kiinduló pont, még akkor is, hogyha egyes módosítók más-más irányba mutatnak. Mit szeretnék kiemelni? Azt, hogy általánosságban azt tartjuk fontosnak, hogyha a szociális jogokról beszélünk, már pedig a bizottság közleményének épp ez a címem, tehát hogyha a szociális jogokat komolyan veszük, akkor hangsúlyozzuk ki, hogy a szociális jogokat a gazdasági irányítás nem lehetetlenítheti el. Európában és a tagállamokban világos célok és indikátorok kell, hogy meghatározzák a szemeszter folyamaton belül a szociális célokat, ha ezt nem tesszük meg, akkor csak írott malasztá válik mindez. Hiszünk abban, hogy az új munkaforma főleg a digitális platformok által kiközvetített, megjelenítető munkaformák nagyon fontosak. Ez a jelenünk, a jövő, mely megjelent a jelenben, támogatjuk azt a kezdeményezést, hogy ezen új munkakörnyezetben dolgozó munkavállalók védelmét megteremtjük, megteremtsük. Mi több úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos. Nem éveket kell későlekedni ebben, hanem azonnal munkához kell állni a minimum bére irányelvet kulcselemnek tartjuk, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ezt minimális normákkal kell európai szinten ellátni. Ha nincs a bérrel kapcsolatos a minimális standard, akkor nem sok értelme van erről európai szintű szövegben beszélni. Ezen felül úgy hisszük, ez lehet, hogy specifikusabb kérdés, hogy az európai életviteli költségeket alapvető indikátornak kell használni a minimum bér kiszámítása során, és itt persze regionális szempontokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy az agregát számok öm, ne fedjék el a mikrorégiók közötti életviteli költségek közötti költségkülönbségeket. Az európai szociális jogok pillére egyértelműen azt a célt is kell, hogy szolgálja, hogy a legkiszolgáltatottabb embereket védje, ez a tagállamok és az unió közös felelőssége. Itt biztosíthatjuk, hogy a tagállamaink betartják a közös elveket és a szociális jogokat nem csak deklarációként, nyilatkozatnak, hanem jogként tekintenek rájuk. Egy-két tagállamban fenntarthatatlan a helyzet, ahol a szegénységet kriminalizálják és büntetik. Úgy gondoljuk, hogy ennek azonnal véget kell vetni, és biztosítani kell, hogy eh, ez szabályba is megjelenjen. Ahogyan kollégám említette, a szövegben ezen felül erős említést szeretnénk látni ez energiaszegénység kérdéséről is. Egyetlen háztartás se lehessen leválasztani az energiahálózatokról. Köszönöm szépen! Mr. and then uh, moving on. Sorry. Yes. Yes, of course. May I ask clarification? Egy valamit szeretnék tisztázni. A minimum, minimum bérről beszélt. Nem a minimum jövedelemről, minimum bérről akart beszélni. Ugye? Jól értettem külön vita zajlik a minimum inka, minimum jövedelemről, mi a minimális bérre vonatkozó irányelv tervezetről beszélünk, amely az előadó szövegében szerepel. Rendben van, ha ezt tisztáztuk, akkor hallgassuk meg az EFD-t. E Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A kollégáimmal ellentétben én magam annak ellenére, hogy alapvetően optimista személy vagyok, én látom abból a módosított tömegből, amit benyújtottak, egy nagy problémának az kezdetét értem, hogy ez egy rendkívül fontos téma minden egyes frakció számára, ugyanakkor a módosítók azt jelzik, hogy a különböző frakciók között igen, távol vannak az álláspontok, lehet, hogy ez két blokkra szorul szorítkozik, de majd meglátjuk, amikor két, 2016 márciusában Juncker elnök úr elkezdte a konzultációt a szociális pillérekről, akkor nagyon sok aggájjal szembesültem. Féltem, és nem is alaptalanul, hogy szeretnénk eh, beszélni erről a szociális dimenzióról az Európai Unióban, de aztán valójában, a valóságban keveset akarunk tenni ezért. Egy másik kockázat, amit láttam és látok most Rodriguez kolléganő jelentésében, az, hogy ez a szociális jogok pillére, ez valamilyen módon funkcionális ezzel az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unióhoz, ami egy rendkívül destruktív dolog. A kolléganőnek a bevezetője és az álláspontja rendkívül tudom osztani, tudom támogatni. Remélem, hogy egy ösvény, ösvény mutat arra vonatkozólag, hogy az Európai Uniónak hogyan kellene, hogy eh, lépjen fel, és nem csak szavakban merül ki, mert sokkal nehezebb cselekedni, mint beszélni. Vannak rendkívül fontos pontok, amelyeken meg fogjuk találni az egyességet, például a prekárius szerződések, munkaszerződések kérdése, az atipikus szerződések, azok rendkívül károsak, nem csak a munkavállalók számára, hanem a szociális rendszer számára, a gyakornok a kérdése, is nagyon fontos egyrészt lehetőséget nyújt a fiataloknak, de ugyanakkor ki kell emelni, hogy ez szabályozni kell, hogy elkerüljük azt a visszaélést, amit ma látunk, mert az emberek visszaélnek a helyzette, ezzel a helyzettel. Annak érdekében, hogy ne legyenek ténylegesen szabályozva valódi munkahelyek, valódi állások. Minimum bér, minimum eh, jövedelem, ez biztosan eh, Eh, szembesülni kell, foglalkozni kell a kérdéssel. Remélem nem választjuk ezt a kettőt külön, hanem együtt kezeljük ezeket. Én értem, hogy van szabad piac, eh, hogy fontos, hogy legyen eh, ez, ugyanakkor látom, hogy milyen következményekkel jár az Európai Unión belül található bérkülönbségek, bérek közötti különbség. A bizottság az kérte, hogy hozzuk létre az európai pillért. Ez ne legyen, ne okozzon inköz, függőséget az eh, szociális pillér, illetve a eh, gazdasági és pénzügyi unió között. Pe, már pedig látom, hogy a kettő közötti lesz átjárás, és ez veszélyekkel jár. Én azt kívánom, hogy a mély szegénység a gyerekek helyzetére vonatkozóan legyenek konkrét javaslatok, a garanciákat biztosítjunk a fiataloknak, ezek rendkívül fontos kérdések. Ugyanakkor ezeknél az intézkedéseknél nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő ellenőrzés, hogy az hatékony legyen. Tamás kollégával értek egyet, amikor beszél az energiáról, az hogy fontos garantálni bizonyos jogokat, azáltal, hogy például biztosítani kell a lakhatást, hogy nem szabad mm, kilakoltatni embereket. Nagyon sokszor láttuk, hogy ezek történnek. Valamikor, ahol nem lehet kilakoltatni, ott le, elzárják a vizet, áramat és a gáz. Ezt nem szabad megengedni, mert ez egyfajta kilakoltatás, ez kifüstölés az embereknek. Nem arról van szó, hogy több Európa vagy kevesebb Európa, határozzuk meg a kompetenciánkat, nem, itt nem erről van szó. Itt több 10 millió európai állampolgár mély, mély szegénységben él, és velük kell foglalkozni. A szubszidaritás nagyon sok esetben hasznos, de e más alkalmakkor rendkívül fontos, hogy együtt lépünk föl a mély szegénység leküzdésen. És azt hiszem, hogy most erről van szó, és ez az Európa intézményeknek a feladata, nem csak a tagállamoké. Köszönöm. Köszönöm, Ági asszony. Az ENF e képviselője nincsenek itt. Kérem, igazítsanak ki, hogyha van itt valaki, de nincs itt az ENF részéről senki. Akkor most az egyéb tagokat hallgatjuk meg. Podinski úr, tessék. Pirinski úr, parancsoljon. Mr. Chairman. Now, I think that really these 1000... Azt hiszem, elnök úr, hogy ez az 1190 valahány módosító ékes bizonyítékát adja annak, hogy milyen fontos kérdéssel van dolgunk, mind a parlament számára, mind az egész Európai Unió számára. Ráadásul, és ezen felül, a mi szakbizottságunk, az Amploa foglalkoztatási szakbizottság egy igazi egzisztenciális vita középpontjában találja magát. Nem csak egy 12 egy tucat jelentésről van szó, nem itt vitálisan fontos kérdéseket boncolgatunk, és osztom képviselőtársaim értékelését, hogy a rengeteg módosító nehézséget is jelenthet, hogy egyértelmű eredményre jussunk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megértsük, megvitassuk és megértsük, hogy szakpolitikai megközelítésünknek mi a lényege mely megközelítést a jelentésben akarjuk megjeleníteni. Nem akarok én hosszan beszélni, de úgy hiszem, hogy a bizottság márciusi közleményében szereplőket kell komolyan vennünk, jelesül. A versenyképesség nem mond ellent a szociálpolitikának, nem vagy-vagy döntésről van itt szó. Mi több, az Európai Unió példái mutatják, hogy azon országokban, ahol jól működik a jóléti állam, és erős alapokon nyugszik a szociális partneri viszony, ezek az országok a legversenyképesebb országok. Voltak éppen tehát a szociális piacgazdaságot kell megújítanunk, növekedés, jövedelem, munkahelyteremtés, ezek így szoros partneri kapcsolatban jönnek létre a piacon. Rodriguez asszony, az előadó, kiemeltem, hogy új egyensúlyt kell találni a monetáris szempontok között egyrészt, másrészt a szociális paraméterek között. Nem úgy, hogy a szociális szempontokat közelítgetjük a reál gazdaság szempontjaihoz, nem. A szociális és a gazdasági politikák mixét, ö, kapcsolatát kell újra kialakítani. Persze, a nagyobb védelem nagyobb forrásokat igényel. Ezt tisztán kell látni. Éppen ezért nagyon helyes célkitűzésnek tartom, hogy az európai szemesztert úgy alakítsuk át, hogy a kettős céloknak megfeleljen. Itt érdemes a szubszidiaritás versus központosítás érveit is megfontolni, hiszen az európai szemeszter az egyes országokra vonatkozik, országjelentésekkel zárul, függően attól, hogy eurozónás, nem eurozónás országok, vagy pedig, hogy hogy működik a szociális rendszerük. Ez így rendben van, de ugyanakkor azt is meg kellene vizsgálni, hogy megfelelő piaci politikákat alkalmaznak -e, de megfelelő szegénység elleni intézkedéseket is érvényesítenek ki a költségvetésükben, és a többi indikátor, mutatószám is teljesül. Hogyha tehát ezt a nagy, rám nagy hatást gyakorló általános megközelítést le tudjuk bontani, általános egyetértést, konkrét javaslatokra tudjuk lebontani, és ahogy a Rodríguez asszony mondtam, igazi proaktív szerepet tudunk játszani, mielőtt a bizottság végleges anyagát elfogadná, akkor helyzetbe hozhatjuk a parlamentet. Hiszen a bizottság javaslata az öt elnök jelentésén nyugszik. Azt hiszem, hogy a mi jelentésünk a szerződések harmadik cikkének, cikkének fontosságát kell, hogy kihangsúlyozzam. Hiszen a szociális szempont elhanyagolásával az Európai Unió egy folyamatosan mélyülő válságba keveredik. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Köszönöm szépen. Érdekes véleménycserénk végére térünk. Még két felszólalónak adom meg a szót, mielőtt Rodriguez asszonynak, ha, illetve jelezzék, hogy igen, ön szerepel a Isten persze. Türelem, türelem. Úgy tűnik, hogy más már nem kér szót. Tehát önök ketten kapnak most szót. Először Sojdrob asszony, tessék. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za zprávu. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretek mondani az előadónak, rendkívül érdekes az jelentése. Ez a jelentés ugyanakkor sok kérdést is felvet. Elnézést kérek, azért, mert egy kicsit ellene fogok beszélni. Igaz, hogy szeretnénk egy új pillért a szociális jogokról. Tényleg akarunk csinálni valamit azért, hogy megváltoztassuk a szociális jogokat? Én úgy gondolom, hogy ezek nemzeti kompetenciájuk. Az Európai Unió szintjén ott koordinálni tudjuk ezeket a jogokat az alapvető az Európai Unió alapvető jogok kartája alapján ennek alapján az alapvető emberi jogok, ezek között tartozik a e, szociális jogok, így tudunk hatni az országokra. Az előadasszony említette a garanciát a gyerekek számára. náluk már volt eh, garancia a fiatalok számára, nem volt szükség, hogy létrehozzuk szociális pillért, ugyanakkor a fiatalok számára megvan ez a garancia, és ez működik ott, ahol a nemzeti kormányok elég aktívak ezen a területen. Számomra emiatt látszik, hogy mennyire fontos a motiváció ahhoz, hogy valamit jelentőset tegyünk. Én azt mondom csak, hogy rendkívül hosszú és bonyolult um, tárgyalásokat fogunk uh, levezetni egy olyan kérdésről, ami a végén a nemzeti tagállamok kezében van. Azt szeretném mondani, hogy a munka, az a munka, ami a munkavállalók előnyeiről szól, azt a tagállamoknál kell levezetni. A motiváció, az ösztönzők, a munka, adók számára, hogy legyenek érzékenyek a gyerekek, az anyák, a dolgozók helyzetére. Na, ezt így kellene megcsinálni. Sajnos mi, nekünk korlátozottak a lehetőségeink, az én véleményem szerint csak annyit tudunk tenni, hogy ösztönözzük a tagállamokat abba, arra, hogy ezt így tegyék. Egy kicsit szkeptikus vagyok, ami az új törvényhozást illeti. Köszönöm végezetül, pedig beleszól. beleszól. Elnök úr, szeretnék eh, rámutatni arra, hogy mennyire eh, felelősek vagyunk, hogy milyen felelősség nyugszik a vállunkon, tekintettel arra, hogy milyen sok motosító indítvány érkezett. A szociális helyzet Európában természetesen különbségek vannak eh, a különböző országok között. Látjuk ugyanakkor, hogy romlik a helyzet, hogy egyre nagyobb a szociális olló, rendkívül sok kérdés van, ami nem Európa specifikus, jelenleg a gazdasági a gazdaság olyan, hogy egyre kevesebb munkaóra, munkaórára van szükség. Egyszerűen a gépesítés, a robotizáció az hozza magával, hogy egyre kevesebb van szükség az emberekre, mint munkavállalókra. Ez nem egy mai kérdés, ez már 30 éve látjuk, egyszerűen csak ez eh, az egyik eh, okozója a szegénységnek, a prekaritásnak a külön, az Európai Unió országaiban. Van egy közös piac, egy egységes piac, és a dolgok nem működhetnek túl jól, mert vannak aszimmetrikus helyzetek, amelyeknek aztán politikai következményei vannak. Az Európai Unió emiatt nem egy védőpajzsnak tűnik, hanem egyre inkább, mint egy gyenge láncem. Vannak célok. Az egyik cél az rendkívül konkrét célokat kell kitűzni magunk előtt, mint például a gyerekek helyzete, a mély szegénység leküzdése, ugyanakkor van egy politikai üzenet. Hogyha mi, Európai Parlament tudunk egy meg, be tudjuk bizonyítani azt, hogy érdekeltek vagyunk abban, hogy érdekel minket a szociális dimenzió, akkor az emberek látni fogják, hogy mi igenis eh, hasznosak vagyunk. Hogyha nem így van, akkor sajnos tragikus helyzet alakulhat ki. Az emberek el fognak fordulni tőlünk. Ez nem egy kis bürokratikus eh, munka, és az eh, előadó így is látja, hogy ez egy üzenet. Egy üzenet mindenkinek, mindenki számára, aki Európában él, hogy igenis létezik az Európai Unió. Uh, köszönöm az utolsó uh, hozzászóló, de természetesen nem utolsó sorban az előadó, hogy összegezze az elhangzatokat. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégák megjegyzéseit. Nagyon örültem a mai igen érdekes vitának. Először is arra térnék ki, hogy szükség van-e az európai jogok, illetve a szociális jogok európai pillérére. Azt gondolom, hogy igen, a válasz erre, és ez az európai integráció eredetéhez vezet bennünket vissza. Az európai integráció nem csak a közös piacra épül, hanem a közös piac világos standardokhoz való kötésével, Amikor a politikánk a jó szinergia hatásokat igyekeznek erősíteni a gazdasági fejlődés és a szociális fejlődés között. Ez volt az európai projekt eh, eredete. Amikor eh, az egységes piaci agendát elindították, akkor is eh, ez vezérelte a kialakítókat, számos több száz irányelvet ugyanez vezérelt, és a szociális agendát párhuzamosan alakították ki, egy limitált irányelv csomaggal, ezt hívják az Európai Szociális Közösségi Joganyagnak. Léteznek szociális rendelkezések, szociális törvényeink, nem valami újat találunk ki. Az egyetlen dolog, ami új, azok a kihívások, új kihívások állnak előttünk, és nagyon örülök annak, hogy széles körül a szakbizottságban a konszenzus arról, hogy például a digitális forradalom, mint kihívás, igenis új típusú munkahelyeket teremt mindenütt. Tehát fontos, hogy ezek megfelelő keretbe illeszkedjenek azért, hogy ezek a munkavállalók egy közös szabálycsomagra, fair munkavédelmi szabályokra számíthassanak. Azt gondolom, hogy amikor arról van szó, hogy hogyan kezeljük a szociális igazságtalanságokat, akkor ez is egy közös alapra van szükség. Ezek az igazságtalanságok nagyon jelentősek. Létezik a gyermekszegénység, az alacsony fizetésen való dolgozás, és nagyon fontos, hogy a legsérülékenyebb csoportok is számíthassanak egy minimális jövedelmi csomagra. Azt gondolom, hogy frissíteni kell a szociális standardokat az Európai Unióban, és az Európai Bizottság is tekintettel volt erre a javaslatában. Tehát egy olyan keretet használunk, ami nagyon hasonlatos ahhoz, amit az Európai Bizottság javasolt. Végül pedig más kollégák megjegyzése is hasonlóan el szeretném mondani, hogy egy szavahihető csomagot kell kialakítanunk, szabályozást, nem csak itt az Európai Parlamentben, a plenárisban, hanem a tanács számára is szavahihető megoldás kell, hogy legyen ez. Különösen akkor, amikor a roadmap-et definiálják Európa jövője szempontjából, és hogyha az Európai Uniót eh, közelebb akarjuk vinni az európai polgárokhoz, akkor én nem tudok egy európai roadmap-et anélkül elképzelni, hogy ebben ne legyen egy szociális pillér, szociális jogok európai pillére, hiszen ez nagy hiba volna, hogyha olyan roadmap kerülne kialakításra, amely a szociális dimenziót teljes mértékben figyelembe, figyelmen kívül hagyja. Tehát európai parlamentként ez a felelősségünk, hiszen mi képviseljük közvetlenül az európai polgárokat. És éppen ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos ezeket a standardokat, a közös standardok kidolgozását támogatni, és a szociális kormányzásnak, a gazdasági kormányzásra karöltve kell megvalósulnia. Fontos, hogy ez a szinergia újból meglegyen, és az európai integrációra is kiterjedjen. És én hiszek abban, hogy a mi jelentésünk egy értékes hozzájárulás lehet mindehez. Tehát holnap lesz az első elnök jelentéstevői ülés. Nagyon szűk az idő, számítok azonban az összes kollégára, ahhoz, hogy ez egy jó jelentés lehessen és hogy decemberben volt taglalhassuk a szakbizottsági ülésen az anyagot. Elnök, köszönöm szépen, Rodriguez asszony. De ahogy megállapodtunk, ragaszkodni fogunk majd a menetrendhez, a decemberi elfogadáshoz. Köszönöm szépen ezt a e, értékes és izgalmas vitát, gyorsan halandónk előre. A szociális kérdésekről átérünk a mm, üzleti kérdésekre, és üdvözölni szeretném körünkben Augusto López Claros urat, aki a Global Indicators csoport igazgatója. Mi szakbizottságunk tavasszal eh, valószínűleg áprilisban Washingtonban látogat, eh, ez a választásoktól is függ, az új kongresszustól, és eh, várjuk azt, hogy öntől megtudhassuk azt, hogy a világban 2017-es év üzleti vekenységében mit tervez a Doing Business 2017 témájában. Köszönöm. To leave the room. Lehet, hogy megvárjuk egy fél percben, amíg távoznak a teremből. Now. Az szó az öné, parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Megtiszteltetés számunkra, hogy eh, megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és bemutathatom a legfőbb eredményeket, a legutóbbi Doing Business jelentés legfőbb eredményeit. Mint ahogy ennek a szakbizottságnak a tagjai tudják, azt a világban az elmúlt 14 évben bekapcsolódott eh, bizonyos mutatók kidolgozásába, amelyek az üzleti környezet bizonyos emeire tér ki. Bankként úgy érezzük, hogy nagyon fontos a szegénység csökkentése szempontjából, a gazdasági fellendülés szempontjából, az egyenlőtlenségek megküzdése szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy az üzleti közösség egy barátságos környezetben működhessen, illetve ne legyenek eh, túlterhelve a szabályozások miatt, az adminisztratív terhek miatt. És az elmúlt eh, években a Világbank egy olyan jelentést adott ki, amely 11 eh, mutatót tartalmaz, amely az üzleti környezet különböző elemeit mutatja, tehát ha meg akarjuk tudni azt, hogy egy adott országban mennyi idő egy kis céget alapítani, akkor erre létezik egy mutató, megnézik az időt, a, a költségeit egy korlátlan, korlátolt felelősségű társaság felállításának. A szerződések kialakításához is bizonyos időre van szükség, a bíróságon való elfogadásokhoz, és az mutatók erre is kitérnek a kisebbségi beruházók védelmére és a fizetésképtelenség megoldására is léteznek mutatók, határokon átnyúló cégek kialakításánál is léteznek mutatók az export-import oldalon is. És mielőtt kitérnék ennek az évnek a fő következtetésére, el szeretném mondani azt, hogy egy nagyon fontos innovációt valósítottunk meg ebben az évben, és csak egy percet szánnék arra, hogy kiemeljem, mit is végeztünk eddig. A Világbankban és az én osztályom is nagyon érdekes projektet valósítottunk meg, amikor megnézzük azokat a korlátozásokat, amiket a törvényeken keresztül a nőkre ruháznak, tehát hátrányosan érinti ez a nőket, és már évek óta tudjuk azt, hogy bizonyos országokban a korlátozások miatt tulajdonképpen egy nő számára nehezebb vállalkozást alakítani, mint egy férfi számára, például szükség lett a férj engedélyére, a az mobilitás szempontjából is bizonyos országokban a nemzeti eh, személyigazolvány eh, és nehézségekbe ütközik nőként, tehát nehezebb, mint férfiként. Az elmúlt eh, években azzal szembesültünk, hogy a Doing Business indikátorok ezt a gender dimenziót nem fették le. Szerettünk volna ezt megoldani, viszont nem rendelkeztünk az összes adattal. A Doing Business összesen 190 országot fed le, Szomáliát is belevontuk ebbe, ami a nők bevételét illeti, illetve a ezt a részt, ez egyenlőre korlátozott. Tehát egy gender dimenziót is bevettünk a Doing Business mutatók közé, és három mutatót vizsgáltunk meg, a, szerződések, a, cégfelállítása, felállítása, és mindezen mutatók közébe került, tehát mint említettem a gender dimenzió. Összesen 38 ország érintett a rangsorban a gender komponens miatt, és mint kiderültek az országok, a szubszaharai afrikai részbe, tehát a közel-keletet, Ezek azok az országok, amelyek leginkább korlátozzák a nőket az üzleti vállalkozások megállapításában. A változásnak nagyon örülünk, e, büszkék vagyunk a világbankon belül és, és civil e, társadalom képviselős jelentős támogatást kapott ez a projekt, hiszen egyre többen aggódnak a nők támogatása miatt, vállalkozókként nagyon fontos őket támogatni, Számos korlátozást éltünk meg üzleti oldalon, és nagyon örülünk annak, hogy a Doing Business mutatók ezekre a korlátozásokra kvantifikált módon térnek ki. Ennek a jelentésnek a, a fő eredményt mutatnám be. 50 országról van szó, Uh, new Zealand Új-Zéland vette át Szingapur helyét, uh, az első helyet. Ez nem azt jelenti, hogy Szingapur ne teljesítene jól. Szingapur nagyon jól teljesít, nagyon jó az üzleti uh, környezet, nagyon barátságos is, viszont Új-Zéland megelőzte Szingapurt. Az Európai Uniónak számos tagja van a top 10-ben, Dánia, az Egyesült Királyság és Svédország, azon három ország az Európai Unióban, amelyek a legjobb üzleti eh, környezettel rendelkeznek, legalábbis a doing business eh, mutatók, amelyekre kitérnek. Ez természetesen nem egy eh, tökéletes lista. Ez az év különösen pozitív volt számunkra, számos reform miatt, amit sikerült megvalósítani a ciklus során, az éves ciklus során. Összesen 282 reformunk van, összesen 180 országban. Az afrikai kontinensre szeretnék központosítani, ez különösen fontos számunkra a világbankban. A, a grá, az ábra közepén, ahol 77% szerepel Afrikában, néha egy reformat, néha azonban több reformot is megvalósítottak ezek az afrikai országok, Szaharától északra fekvő országok. A Doing Businessnek jelentős hatása van Afrikában, és 77 százalék, 35, 35 százalék volt még 10 évben, tehát a szubszarai Afrikában meg kétszereződött azon afrikai országok száma, amelyek reformokat valósítottak meg. Ez az a régiója a világnak, ahol a legnehezebb üzleti vállalkozásokba fogni. Mindez bemutatja a kumulatív fejlődést a mutatók esetében, és a legszélső baloldalon kiderül, hogy Közép- és Kelet-Európában és Közép-Ázsiában, mint a világban úgy említünk, hogy ECA, azok a régiók a világon, ahol a legnagyobb előrelépésre került sor hosszú év alatt, az elmúlt 14 év alatt. És van egy kérdés, ami felmerülhet, hogy miért van az, hogy ez a régió sokkal jobban teljesített, mint más régiók. Az összes régió jól teljesített, viszont Közép-Ázsia, Közép- és Kelet-Európa nagyobb mértékben fejlődtek. Szeretnék egy érdekes történetet megemlíteni itt, hiszen ennek hatása van az Európai Unióra, vagy következménye. Nagyon sokan ország, Lengyelország, Baltik államok, a Szlovénia, Balti államok, olyan országok, amelyek már hosszú éveken keresztül, húsz éven keresztül intézmény és gazdasági reformokat indítottak el, 2004-ben léptek be sokan közülük az Európai Unióba. És 2004-ben, amikor indultuk a Doing Business-t, akkor a prioritások eltolódtak. Lengyelországban, illetve a többi említett országban folytatni kellett a reformokat. Ők elkezdtek egymással versengeni, illetve más országokkal, Finnországgal, Svédországgal, Németországgal a legjobban teljesítő országok közül sokkal és ezt a reform folyamatot láttuk, hogy folytatódik, illetve pozitív volt az elmozdulás. A közép-ázsiai országok bizonyos része, Kazaksztán többek között szintén nagyon jól teljesített, Szeretnék néhány szlájdot megosztani önökkel amelyek érdekes módon felhívják a figyelmet mindarra, hogy mi is történt a Doing Business adatokkal. Hogyha 2005-re megyünk vissza, és feltesszük azt a kérdést, hogy a világ hány országában lehet kevesebb, mint 20 nap alatt üzletet alapítani, akkor 41 országról van szó. Ezek az országok, magas bevételű országok, nagyon sokan tagjai az OECD-nek, és hogyha feltesszük magunkban azt a kérdést, hogy akkor most ugorjunk 2016-ra, és a világ országában hát 20 kevesebb nap alatt vállalt a tagnak, akkor 130 ezen országok számára, tehát meg háromszorozódott ezen országok számára, ahol könnyebb az elmúlt tíz évben üzletet, vállalkozást alapítani és a fejlődés nagy része a fejlődő világban valósult meg. Ez pedig eh, nagyon-nagyon bátorító, hiszen nagyon fontos, hogy a vállalkozások létrehozása könnyebb lehessen. Tehát a korrupció szintje is csökkent, tehát a szabályozások keret nagyon gyakran eltántorítja a vállalkozásokat, a fiatalok, akik vannak elképzeléseik, szeretnének vállalkozók lenni, néha elveszítik a kezdetüket, és más kezdenek el csinálni, vagy kivándorolnak, és egy olyan országba távoznak, ahol barátságosabb az üzleti környezet, de ez a származási országok számára nem jó. There is um, a, a, a chart which again shows in a... Ez a diagram megmutatja, hogy mi történik a Doing Business adatokkal. Nézzék meg a bal felső ábrát, amely megmutatja, hogy mennyi időbe telik egy eh, cége felállítása. 2005-ben <clears throat> például annó hogyha megosztjuk a a legrosszabb egynegyedet és összehasonlítjuk a maradék háromnegyeddel, akkor a legrosszabb negyedbe 113 napba tellett, a maradék háromnegyedbe pedig 28 napba. Nézzük meg, mi történt az elmúlt időszak alatt. Jelentősen csökkent ez a hatalmas különbség. 2005-ben a különbség 85 nap volt, 2016-ra ez a különbség jelentősen 43-ra csökkent. ez a konverzió egy sor indikátorra kiterjed. Ebből azt látjuk tehát, hogy sok ország egyre jobban kezdett, a rosszul teljesítő országok jobban teljesítenek, és a konverzió nőtt. Ez pedig nagyon bátorító számunkra, hiszen a Világbank a konvergencia célját szolgálja, És azt látjuk, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Latin-Amerikában, olyan országokban, ahol általában nehéz volt a cégek felállítása, rengeteg eh, adminisztratív teher terhelte a cégek létrejöttét, jobb üzleti gyakorlatokat vezettek be. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy van-e korrupciót mérő mutatószámunk, indikátorunk, hiszen az emberek jól értik, hogy a korrupció nagyon akadályozza a magánágazat fejlődését, és általában az üzleti életben élő emberek az átláthatóság és a nyíltság környezetében szeretnek dolgozni. Hát sajnos nincsen ilyen specifikus korrupció indikátorunk, de vizsgálják meg a korrupció percepciója, érzékelése, között megjelenő Transparency International mutatót, illetve a Doing Business mutatót, 0,8%-os a korreláció. Látjuk, hogy azok az országok, amelyek a legjobbak az üzleti világban, itt a legalacsonyabb a korrupció. Hiszen látjuk, hogy azokban az országokban, ahol nagyon nagy az adminisztratív terhek mennyisége, itt a baksis, a kenőpénz, a megvesztegetés lehet -e útja annak, hogy felgyorsítsák az engedélyezés hosszadalmas folyamatát? Itt látjuk a jövedelem megosztásnak eh, arányait. A világbankon belül a gender kérdését vizsgáltuk meg, például a női üzletasszonyokról szóló jelentésben, és ez is ezt mutatta, hogy azok az országok, amelyekben nagyobb az ösztönző, hogy belépjenek a munkavilágába, alacsonyabbak az akadályok. Tehát itt, itt, itt valami fajta korreláció mutatkozik a Gini Index között, illetve a Distance to Frontier Score között. Ugyanezt a kapcsolatot találtuk akkor is, hogyha láttuk, hogy az egyen, össz, amikor kimutatjuk az egyenlőtlenség alacsonyabb szintje és az üzleti teljesítmény közötti korrelációt. Hiszen minél inkább bíztató, ösztönző a fiatalok, a nők, számára az üzleti világ, a vállalkozói tevékenység megkezdése, annál hatékonyabban működik a gazdaság, kézenfekvőnek tűnik ez a gazdaság is korreláció. De e, itt ki is mutattuk statisztikailag. Az utolsó szlájdom, vagy fóliám, segít abban, hogy az Európai Unió tagállamait egy-két más országgal elhelyezzük egy listán. Az Európai Unió legtöbb tagja, az a, a 190 ország között az első 15-ben szerepel a Doing Business mutató tekintetében. Új-Zélandi, Szingapur persze nem tagok, de Dánia, Egyesült Királyság, Svédország, Észtország, Finnország, Lettország, Németország, Írország, Ausztria, Litvánia szerepelnek az első 20-ban. Litvánia 21. Persze, sok országban már hosszú ideig működik a magángazdaság és a jól egymásra talált üzleti community, meg a kormányok. Tehát vannak országok, ahol például jobban teljesítenek, máshol nem. A magasabb jövedelmű országok általában jobb eredményt érnek el a doing business tekintetében. Hogyan lehet tehát üzleti tevékenységet folytatni, hiszen erről volt szó előadásomban, és itt be is fejezem mondatomat. Hát köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Úgy hiszem, Büszkék lehetünk arra, örülhetünk annak, hogy ilyen sok európai ország szerepel a listán. Van néhány kérdésem, és körbe tekintek az ülésteremben. Van-e itt valaki? Van-e valakinek kérdése? Vannak. McIntyre asszony kéri a szót, meg is kapja. Tessék, McIntyre asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes volt ez a jelentés. érdemes sor információt részletesen is vizsgálattárgyává tenni. Világos, hogy fontos, hogy üzleti tevékenységet lehessen folytatni, de ezt gyakran nem ismerik el. Hiszen a szegénységből az embereket a legjobban úgy lehet kivezetni, hogyha munkát kapnak. Ezért tehát sok esetben tudjuk, hogy például az új munkahelyek 85%-a új mun- kis munkahelyekből, vagy akár mikromunkahelyekből től származik. Esetleg úgy, hogy csak egyetlen ember hozza létre az egyszemélyes társaságot, indítva útjára így mégis egy új vállalkozást, ez egy olyan tevékenység, amelyet bátorítanunk kell. Érdekes volt az a tény, hogy azok a gazdaságok, ahol business friendly, üzletbarátabb az adminisztratív környezet, ezekben az egészség szintje is alacsonyabb. Azt is látni kell, hogy az Európai Unió országai a Doing Business listán nagyon jól szerepelnek, de ugyanakkor az üzlet világával barátságos szabályozási rendszer fontosságára nem kellő hangsúlyt fektetnek gyakran. Az én országomban például vannak olyan szabályok, amelyek még mindig gátolják, hogy nem mondjam, gáncsot vetnek az üzleti tevékenységnek. Persze a munkavédelmi szabályok nagyon fontosak, ezeket be kell tartani, és a csalás ellen intézkedéseket is, de úgy, hogy ne akadályozzuk meg a vállalkozói, a biznisz tevékenységet. Emlékszem, hogy éppen ezen szakbizottság számára készítettem néhány évvel ezelőtt egy jelentést arról, hogyan hozhat létre az EU egy üzleti világ barát környezetet, és már akkor is kimutatható volt, hogy Európán belül is nagyon nagy különbség mutatkozik a tekintetben, hogy hány napba telik egy cég létrehozása, bejegyzése, engedélyeztetése. A legjobb ö, eredmény négy nap volt, a leghosszabb ideig pedig 40 napba tellett. Egy szóval nem elégedhetünk meg. Európa előtt e tekintetben is hosszú után. Nagyon érdekesek azok a számok, amelyet a nők szerepvállalásáról mutatott meg. Hiszen ha közel-keletet és a szubszaharai Afrika egy sábját nézzük meg, itt látjuk, hogy ezek meg, meg latin-amerika sok országában is nehéz, nehezen találnak munkát a nők nehezen hoznak létre cégeket, ha van ilyen tervük, nincs meg ennek a kultúrája. Elgondolkodtam ezen. Van-e valamely elem, amelynek, amelyet ki tudna emelni, amelyet ezekben az országokban meg kellene változtatni annak érdekében, hogy a helyzet javuljon. És van-e bármilyen akadály még az EU-ban, amelyet fel szeretne vetni, tematizálni szeretném? Köszönöm, megadjuk önnek a szót, utána meghallgatjuk a következő kérdést. Köszönöm az észrevételét. Teljesen igaza van. Még az Európai Unióban is nagyon nagy a különbség az indikátorok, a mutatószámok tekintetében. Néhány évvel ezelőtt a svéd kormány vette fel velünk a kapcsolatot, érdekes javaslatot tettek. Azért mesélem ezt el, mert azt hiszem, hogy ez jól megmutatja a dolog lényegét. Mégpedig, hogy még a magas jövedelmi országokban is van min javítani. A svéd pénzügyminiszter felvette velem kapcsolatot, és azt mondta, hogy Svédországban jó a helyzet, a doing business tekintetében. Az elmúlt években mindig az első tíz között szerepeltünk, de az üzleti világ képviselőivel beszélgetve gyakran panaszkodnak, hogy vannak szabályozói szűk keresztmetszetek, hogy túl merre van szabályozói rendszer. Olyan területeken is, amelyek nem függenek szorosan össze a doing business-szel. pedig a doing business az üzleti tevékenység kérdése gyakran összefügg például az oktatás kérdésével. Egy szóval a doing business gyakran a munkaerőpiaci mutató közt is figyelembe vették ezt a mutatót, most már csak az agregát mutatókban. Ennek ellenére a svéd miniszter azt mondta, hogy a munkaerőpiaci oldalon is problémák van is. Ezért azt kérte tőlünk, hogy bár jól teljesítünk, de mutassák fel, készítsenek egy tanulmányt felmutatva, hogy hol vannak a szabályozói bottelnektek, szűk keresztmetszeti pontok. Teljesen igaza van. Új-Zélandi, Szingapurban sem tökéletes a helyzet. Még mindig nem a legideálisabb náluk a helyzet, csak összevetve a legjobb, a többi országgal összevetve. Ami pedig a társadalmi nemek, a gender kérdését illeti, átfogó információkat és elgondolkodható információkat kapunk arról, hogy hogyan korlátozzák a nők vállalkozói lehetőséget, hogy nem férnek hozzá hitelhez, intézményekhez, az igazságszolgáltatáshoz. 47 különböző intézkedést mutatunk, és az egyik kiózanító következtetés, melyet a tanulmány, melyre a tanulmány vezet, 2015-ös tanulmányról beszélek, azt mutatja, hogy 173 országból csupán 18 olyan ország van, ahol eh, a szabályozó rendszer teljesen semleges, nem semleges. Tehát 155 országban legalább minimum egy restrikciós útja a nőket. Bizony, sok országban sokkal több. Közép közel-keleti országokban, afrikai országokban. Vannak olyan országok, ahol 20-25 ilyen korlátozó szabály van. Iránban, ha jól emlékszem, 27 ilyen korlátozó szabály működik. A családjogban, a polgári jogban, az alkotmányjogban lévő szabályok akadályozzák a nők vállalkozói szerepvállalását a társadalomban. Mit tehetünk? Hát, ez egy kemény kérdés, én elmondom, hogy mi a világbank részéről mit teszünk. Azáltal, hogy ezt az adatbankot összeállítjuk, adatbázist összeállítjuk, mind a 173, sőt, idén már 190 ország számára fel, tekintetében felmutatjuk a jogi keretekben jelentkező akadályokat. Ilyen módon tehát a nemzetközi közösséget gazdagítjuk fontos felismerésekkel. Az elmúlt években összesen 65 ország 95 reformot hajtott végre a különböző korlátozások felszámolása érdekében. Hiszen ez az adatbank egyre öm, teljesen nyilvánvalóvá válik, és az országok ezen eredmények alapján fordulnak hozzánk, megkérve bennünket, hogy segítsetek nekünk, hogy írjuk át mondjuk a polgári perrendtartásról szóló törvényt, vagy valamely más szabályozó rendszert, hogy jobban megfeleljünk a célnak. Sok um, dél-közép-afrikai országban a polgári törvénykönyv, a francia polgári törvénykönyv 60 évvel ezelőtti PTK másolata, már pedig a francia PTK-ban eltűnt egy csomó korlátozás, viszont náluk itt a szubszaharai országokban ezek megmaradtak. Hát ezeket kell kigyomlálni a PTK-kból, hiszen gyakran látni kell, hogy a világ lakosságának fele, mégpedig a nők hátrányosabb helyzetben vannak a doing business tekintetében. Köszönöm, Pirinszki úr! Yes, uh, thank you very much. Uh, what I would like to ask is the... Kérdésem a következő. Azok a mutatószámok, amelyek a tanulmányuk és a sorrend, a ranking alapját adták, ezek a mutatószámok elsősorban ugye folyamatokkal függenek össze. Az üzleti életben való részvétel folyamatával, illetve azzal, hogy mennyiben könnyű vagy nehéz létrehozni és működtetni egy céget. Nem gondolja. Nem gondolja tehát, hogy túlon túl egyoldalú az a megközelítés. Hogy nem koncentrál kellőképpen a easing business szempontjaira, tehát hogyan lehet az üzleti tevékenységét egyszerűbbé tenni. Hogy pontosabban tegyem, hogy mit, mire gondolok. Közép-Kelet-Európában az országok egy sor intézkedést foganatosítottak, melyel a cégek, vállalkozások életét akarják megkönnyíteni. De hát ennek fényében hogyan magyarázza meg azt, hogy aktív munkavállalói korban egyre több munkavállaló emigrál Közép-Kelet-Európából Nyugat-Európába. hiszen ez komoly problémákat okozott Európában. És sokan úgy érvelnek, hogy az Egyesült Királyságban történtek, eh, erre vezethetők vissza. Tehát a szociális dömping vagy a munkavállalók kiküldésének kérdése, amelyek az Európai Parlament vitáinak homlok terében állnak. Nos, ezek a kérdések tehát bizony összefüggenek azokkal a döntésekkel, amelyet a munkavállaló korú férfiak és nők hoznak Kelet-Közép-Európában. Kelet a jobb teljes szereplés a listán nagyobb konverzióhoz vezethető jövedelem tekintetében mondta, de úgy tűnik, hogy az adatok ezt nem támasztják alá, hiszen Gini koeficiens magasabb közép-kelet-európa egyes országaiban, mint Svédországban. Nem akarom persze a paraméterek releváns voltát megkérdőjelezni, melyek megmutatják, mely paraméterek megmutatják, hogy mennyi időbe telik egy cég felállítása, életre hívása és hogy mennyire érzik védve magukat a vállalkozások, de ennek ellenére megfogalmazom a kérdést, hogy nem volna a cél, célra vezető az egész értékelést egy szélesebb kontextusba helyezni, hiszen attól, hogy könnyű egy céget felállítani, bejegyezni, működésbe vinni, még nem jelenti azt, hogy a gazdasági tevékenység sikeres lesz. Bizony annak a jelenségnek is tagja, tanúi vagyunk, hogy esetleg egy cég sikeresen működik egy országban, ám a nyereséget kipumpálják, átcsoportosítják mondjuk mindenfajta adóparadicsomokba. Egyszerűen szóval nem gondoltak-e arra, hogy a világbanknál a fenntartható növekedési mutatókat ezen öm, ezen mutató számok rendszerébe integrálják. 3-4 kérdést számláltam, de e, nyilván is követte ezeket. Köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon röviden kitérnék a kérdések különböző elemeire. Az első dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy nagyon sok minden fontos, a fejlődés, a, a fejlődés szempontjából. Mi nem gondoltuk soha azt, hogy a Doing Business mutatók a teljes e, fejlődési folyamatot lefedik. Csak e, mondok egy példát arra, amit nem néztünk meg, az a makrogazdasági környezet például mi történik a fiskális oldalon, a közfinanszírozás fenntarthatósága, hol tehát a makrókép. 8-9 évvel ezelőtt Izland eh, pont egy makróvárosak közepén volt eh, a banki rendszer összeomlása miatt, még eh, mindig jól teljesített a Doing Business mutatók alapján, hiszen ezek az üzleti környezet minőségére összpontosítottak, viszont a makroképpel nem, amelynek természetesen hatása volt a vállalkozásokra, illetve az általános gazdasági felvirágzása. Hát ezzel a, azt lehetne mondani, hogy nem szabad túlmagyaráznunk a, a Doing Business mutatóit. Elhangzott bevándorlás kérdése. A bevándorlást a világban, világban szinte vizsgáljuk, a bevándorlási a hullámok irányok egy része arra vezethető vissza, hogy nagyok a különbségek a befizetések között. Az, hogy hogy élnek az emberek Svédországban, Németországban, Természetesen nem meglepő éppen ezért, hogyha az emberek jobb lehetőségek reményében ezekbe az országokba akarnak költözni. És mi az Európai Unióban történt, az jól tükrözi a helyzetet, a, az alacsonyabb perfőre jutó jövedelmű országokból a magasabb jövedelmű országokba migráltak az emberek Európa nyugati részében. keleti országban, csak köztársaságban, Lengyelországban és néhány más országban, amiket említettem, jelentős kézzel fogható változások voltak, ami az üzleti környezet alakulását illeti. És akkor azt gondolom, hogy ezzel a kérdését is megválaszoltam, hogyha ezek a változások nem valósultak volna meg csak köztársaságban, országokban, akkor talán a kivándorlás ezekből az országokból még erőteljesebb lett volna. Hát az, hogy jók a feltételek Kelet-Európában, illetve jobbak, mint 20 évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt, ezt de talán kevésbé érzik az emberek úgy, hogy távozniuk kell, megpróbálják megtalálni a lehetőségeiket az országaikban, és megpróbálnak otthon vállalkozásba kezdeni, ahelyett, hogy Svédországba vagy az Egyesült Királyságba távoznának. Megnéztük a teljesítőképesség, illetve a Doing Business mutató közötti kapcsolatot és más makrogazdasági mutatók közötti kapcsolatot. Ezek az adatok igen biztatók, amelyek a tanulmányból kiderültek. Jóban teljesítő országokban több munkahely is születik, és gyorsabban fejlődik az egyfőres jövedelem, tehát ennek hatása van a gazdasági fejlődésre. De ezek azonban általános, átlagos koncepciók egy ellenpéldával is elő lehet állni. Görögország az elmúlt években a Doing Business adatok alapján fejlődésen ment keresztül, viszont más tényezők miatt, ami a fiskális fenntarthatóságot illeti, az euróválságot nem teljesített mégsem jól Görögország a gazdaság növekedés szempontjából. Létezik korreláció a doing business mutatók és a gazdasági mutatók között. a külföldi tőke e, beruházások vonzása is jelentős fejlődése ment keresztül. Elnök, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy e, ennek az érdekes vitának lassan a végéhez érkeztünk. Egy kérdésem van önhöz. Hogyha megnézzük a, egyik érdekes számot, miszerint 18 EU-s tagország valósított meg 33 reformot, 18 országban 33 valósult meg, de nem titok az, hogy az európai országok között a reformra való hajlandóság nagyon különböző, különösen megnézzük azokat a vitákat, hogy hogyan kellene az EU-t megreformálni, kitérne az európai országok közötti különbségekre, illetve beszélne néhány szót Európa déli része és éki része között a reformhajlandóságbeli különbségekről. A Doing Business eh, adatok gyűjtésénél az elmúlt 14 évben kiderült az, hogy nagyon gyakran a válság gyakran felgyorsítja a válság utáni reform folyamatot. 2008-ban, 2009-ben ez nagyon világos. A reformsebesség felgyorsult, tehát így próbálták meg reagálni a, a válságra, azzal, hogy javították a magánszektorban az üzleti környezetet. Európában és különösen Dél-Európában, Spanyolországról, Olaszországról, Görögországról, Ciprusról beszélek részben. Az elmúlt néhány évben az euró válság kontextusában elismerésre került az, hogy egy módja az adósságválságból való kikerülésnek, tudjuk azt, hogy az adósság szintje jelentős mértékben növekedett az összes ilyen országban, 2008-as intervenciók miatt, és az, az egyik módja annak, hogy hogyan kerüljenek ki ezek az országok a államadósági válságból, az a növekedés. GDP-ben mérjük az államadóságot, tehát a szorzó nem változik, a közös nevező változhat, hogyha magasabb a gazdasági növekedés, akkor a, az adósság szintje is csökken és hogyan fog javulni a gazdasági fejlődés azzal, hogyha a magán szektorban egy barátságosabb környezet alakul ki, könnyebbé teszik a vállalkozások alapítását, könnyebbé teszik azt, hogy a vállalkozások a tranzakciókba bekapcsolódjanak egy szabályozott gazdaság keretében. Az olaszok, a görögök, a spanyolok ezt felismerték, és ez ki is derült a beszélgetésekből. Igen, teljesíthetnének jobban, de természetesen nagyon jók az eddigi teljesítmények, és Svédország sokkal jobban teljesít, mint öt évvel ezelőtt. Ez a kormány erőfeszítésének is köszönhető. Tehát ez a mm, helyzet az, ami tükrözi Dél-Európa történetét az elmúlt években. Van-e más kérdés esetleg? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor köszönöm szépen López úr. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk. A számadatok valóban érdekesek, és azt gondolom, hogy ebben a szakbizottságban ezeket erőteljesen használni is fogjuk. Ezzel lezárjuk a mai ülést, és holnap találkozunk. Köszönöm.